Dear friends, tisztelt kollégák, dear friends, we will start. Azt javaslom, hogy kezdjük el a konferenciát. Köszöntök mindenkit, köszöntöm az összes résztvevőt. Szeretném emlékeztetni a résztvevőket arra, hogy az összes hivatalos EU nyelven biztosította tolmácsolás, ki kell mindössze választani a megfelelő csatornát. Welcome to the Köszöntöm Önöket itt az Európai Parlamentben. Remélem, hogy izgalmas lesz a mai konferencia, amelyen jelen vannak a nemzeti parlamentek is, és a megnyitó beszéd alkalmából megadom a szót az Európai Parlament alelnökének, Dimitrios Papadimulisnak. Köszönöm, elnök asszony. Az Európai Parlament alelnökeként én vagyok az illetékes a nemek közti egyenlőség témájáért, és nagyon örülök annak, hogy ilyen sokan eljöttek ma hozzánk, azért, hogy megvitassuk ezt a rendkívül fontos témát. Az Európai Unióban hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy az oktatási rendszerünkben érvényesül az esélyegyenlőség. A világon a, mindenhol a lányok is jelen vannak az oktatási rendszerben, akár csak a fiúk. Úgy tűnik, hogy a lányok jobban teljesítenek az iskolákban, az oktatásban, és sok esetben többséget képeznek a felső oktatásban végzettek körében. Egyetértek a Női Jogok és Esélyegyenlőség Bizottságával abban, hogy még vannak esélyegyenlőtlenségek az oktatásban, és ezekről mintha megfelelkeztünk volna. A harmadik országok ugyanis más kihívásokkal állnak szemben. Hiszek ugyanakkor abban, hogy ahogyan az európai országokban, az összes európai országban az elmondható, Nagy a különbség a lányok oktatási rendszerben nyújtott teljesítménye tekintetében jobban teljesítenek a matematika és a természettudományok terén. Még mindig többen végeznek a természettudományos és hasonló szakokon a fiúk és jobb munkalehetőségeik vannak, és magasabb fizetésekben részesülnek. Ezek olyan problémák, amelyeket nem fogunk tudni azonnal orvosolni, de bizakodó vagyok, és remélem, hogy hamar ezeket meg tudjuk oldani. És megint csak szeretném mondani, hogy nagyon fontos meghallgatnunk azon szakértőket, akik ma eljöttek hozzánk, nézzük meg azt, hogy a társadalom és a tanárok hogyan befolyásolják a lányok és a nők pályafutási döntését. Nagyon fontos meghallgatnunk a tagállamokban szerzett tapasztalatokat és a tagjelölt országok tapasztalatait is. Remélem, hogy a mai ülés végén még nagyobb lesz a kötelezettségvállalásunk, a helyzet javítása érdekében. A mi felelősségünk az, hogy felruházzuk őket jogokkal az oktatás által. Nagy érdeklődéssel várom ezen konferencia következtetéseit. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen. Tisztelt Papadimulis alelnök úr, és az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke is eljön majd hozzánk a későbbiekben, hogy részt vegyen ebben az eszmecserében. Szeretném köszönteni az ő nevében is a vendégeinket. 62 eh, parlamenti képviselő jött el ma hozzánk, férfiak és nők, főleg nők, 18 tagállamból, valamint Norvégia és 6 eh, eh, előcsatlakozási ország is képviselteti itt ma magát. Még mielőtt megadnám a szót Jurová biztosasszonynak, aki itt ül mellettünk, hogy megadom neki a szót, hogy megnyissa ezt az eszmecserét, és most abban a megtiszteltetésben van részem, hogy egy nagyon bátor lányt mutathatok be önöknek. Valószínűleg ő a legjobb példa, amelyet megemlíthetünk ma, és amely alapján látható, hogy mennyire fontos a fiúk és a lányok oktatásában az esélyegyenlőség biztosítása az Európai Unióban, milyen komoly esélyeket jelent az oktatás. Tavaly a European Digital Girl of the Year díjat kapta meg, és azt hiszem, hogy nagyon fontos kérdéseket világíthat meg most előttünk. Manon van Horebék, parancsolj, tiéd a szó. Hello allemaal, ik ben Manó Manova Horabéke. Horabékének hívnak, 11 éves vagyok. Októberben egy díjat nyertem, a European Digital Girl of the Year, mert a lányokat szeretném, hogyha több lány foglalkozna technológiával, informatikával, engem ez rendkívül érdekel. Idén eh, saját magam eh, elkezdtem a középiskola első évét, ez egy nagy lépés volt számomra, eh, és az iskolában már smartboardokkal dolgozunk, ott állnak a számítógépek, úgyhogy ez egy nagyon nagy lépés volt, amit megtettem, és erre most már szükségem is volt. Az üzenetem tulajdonképpen, amit szeretnék megfogalmazni, az az, hogy a mai gyerekek és a tinédzserek jelentik a jövőt, és a technológia is a jövő. A technológia mindenütt ott van, az telefonokban, a házakban, az autókban, és éppen ezért fontos hogy a középiskolákban nagyobb teret kapjon az informatika, megtanuljunk kreatívan gondolkozni, ez a technológia jelenti a jövőt, és mindenre azért nagy szükség van komputerekre a középiskolában. Itt a Koddocsó az a hely, ahol a gyerekek összejöhetnek, megtanulnak programozni, és először itt tudtam már valamit programozni, tényleg meg tudtam csinálni, és lenyűgöztek ezek a dolgok, úgyhogy azóta sem hagytam abba a programozást. Nagyon jónak tartom, hogyha ilyen programokat készíthetek. És itt az alsó képen eh, látják, hogy még eh, mivel foglalkozom, egy robotot készítettem, ez volt az első robot, nyolc éves voltam, amikor ezt a robotot megcsináltam, és ezzel indult tulajdonképpen az én minden, ami a technológiával függ össze. A Koda Dojo-nél eh, gyerek eh, coach vagyok, eh, más gyerekeket tanítok meg programozásra, és itt nem gyerekeket kócsoltam, hanem nagy vállalatoknál dolgozókat, akik még felnőtteket, akik nem tudtak programozni. Úgyhogy megtanultuk ezt, és nagyon klassz volt és jó volt, amikor ez kiderült, hogy felnőtteket is tudok így oktatni. Júniusban a Kododócsó ban járt Néli Krúz, az Európai Bizottság egyik biztosa, nagyon jó volt. Néli Krúznak volt ötlete, volt egy ötlete, hogy egy kis filmet csináltunk, de de ő maga, maga ezt nem tudta megcsinálni, két órát dolgoztunk így együtt, és ő is dolgozott ezen, és végül aztán megtanulta. Először azt gondolta, hogy valami ezt nem tudja megcsinálni, és aztán a nap végére rájött, hogy de, megy ez neki. Úgyhogy nagyon jó volt, hogy sikerült neki megcsinálni. És végezetül meg szeretnék egy felhívást intézni hozzátok itt az Európai Parlamentben. A technológia tényleg nagyon fontos, szükséges a középiskolákban, erre a gyerekeknek szüksége van. Köszönöm, hogy meghallgattatok és a blogomon lehet követni, amiket én írok. Köszönöm Manon, és biztos ragyogó jövő vár rád. Most pedig megadom az igazságügyi esélyegyenlőségért felelős és fogyasztási ügyek biztosának, Irovalszainak a szót. Tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Mielőtt bármit is mondanék, először szeretném azt mondani, hogy milyen jó érzések támadtak bennem, miközben Manont hallgattam. El kellett ismernem, hogy bennem is megindult egy gondolkodás. Nem tudtam visszaemlékezni arra, hogy milyen régen volt az, amikor egy gyereket láttam. Mindig nagyon komoly felnőttek vesznek körül, folyton ilyenekkel vagyok együtt. És még gondolom, hogy ez nem jó, hogy mindig csak komoly felnőttek veszik körül. Én magam is, ugye, egy nagyon komoly felnőtt nő vagyok. És most ez egy nagyon jó pillanat volt, amikor hallottuk, hogy a fiatal nemzedék egy képviselője, fiatal gyerekek, lányok, elvállalják ezeket a kihívásokat. És néhányan, remélem sokan közülük a technológia világában látják a jövőjüket, hiszen az informatika, a technológia fog segíteni nekünk abban, hogy a gazdaság teljesítménye és az életminőség javuljon. Nagy szükségünk van erre. Én nagyon köszönöm. Hölgyeim és Uraim! A Nemzetközi Nőnap elő estén vagy napján azért jöttünk össze, hogy ünnepeljük azt, amit elértünk a női jogok kapcsán, és köszönöm, hogy meghívtak. Európa figyelemre méltó előrelépést tett a nők és férfiak esélyegyenlősége tekintetében. Az erőforrásainkat, eszközeinket, politikai, gazdasági, pénzügyi eszközöket azért vetjük be, hogy változások következzenek be. Jelentős mértékben javult a jogi helyzet, nem utolsó sorban az EU jogszabályoknak köszönhetően. Nem lehet már diszkriminálni senkit a neme miatt, sem a foglalkozásban, sem a szakképzésben, társadalombiztosításban, sem az árukhoz, szolgáltatásokhoz való hozzáférés tekintetében. Megvannak ezek a jogszabályok, most ez a feladatunk valamennyiünknek, hogy élettel töltsük meg a jogszabályokat. Európában mi bátorítjuk a nőket arra, hogy dolgozzanak, mert így vehetnek részt a társadalom életében, és így lesznek anyagilag függetlenek. Szeretnénk, hogyha a nők és a férfiak is egyensúlyba tudnák hozni a magánéletet és a munkát, ezért alkottuk meg jogszabályt a szülői szabadságról, a gyermek gondozásról és más területeken is segítjük ezt. Meg akarjuk óvni a nőket a az erőszaktól és az áldozatok jogait is erősítjük. Támogatjuk a tagállamok kampányait a nők elleni erőszak területén. A nők magasak képzettek, és több nő dolgozik ma, mint bármikor korábban. A nők innovatívak, vállalkozó szelleműek. Elindítottunk egy kampányt, arra bátorítjuk a fiatalokat, elsősorban a fiatal lányokat, hogy válasszanak karriert maguknak a tudomány, az informatika területén. Most hallgattuk meg Manönt, a 2014 digitális lány cím birtokosának. Még egyszer gratulálok neki. Nagyon sokat sikerült eddig elérnünk. De még sokat tennivalónk, hogy ne legyenek különbségek a nemek között, és eh, ne eh, kövessenek el nők ellen erőszakot. Milyen kihívások állnak még előttünk? Az utolsó PISA felmérés szerint a tudomány, a matematikai teljesítmény eh, területén kicsi a különbség a fiúk és lányok között, és ez is egyre csökken. De 15 éves fiúk és lányok még azonos szinten vannak, de ekközben a lányok úgy tűnik, hogy jobban félnek a matematikától, kevésbé magabiztosak, és emiatt azután a nők alul képviseltek a mérnöki tudományok, a tudomány, a matematika területén. Itt sokkal több a férfi ezeken a területeken egyetemet végzettek között. A mérnöki, eh, tudományos, matematikai végzettségűek 60-70 a férfi. És bár amik a nők diplomát is szereznek, kevésbé valószínű, hogy ezeken a területeken fognak dolgozni. Kétszer annyi férfi dolgozik a kutatás és a fejlesztés területén az EU-ban. 2,6 millió férfi, és ezzel szemben csak 1,3 millió nő. A nők a mérnökök 20 és, és számítástechnikusok 20%-át teszik csak ki. Nagyon rossz az, hogyha elveszítjük ezeket a tehetségeket, akikre olyan nagy szükség lenne a munkaerő piacon, hiszen csak a nők tehetségével lesz képes Európa versenyképessé válni az egész világon. Az iskoláknak, egyetemeknek kulcsfontosságú szerepet kell játszani a nem, egy, nem megközött egyenlőség erősítésében és küzdeni kell a nemi alapú sztereotípiák ellen. Navras és Szibor kollégámmal együtt segíteni fogunk abban, hogy az iskolákban is erősödjön a fiúk-lányok közötti esélyegyenlőség. Milyen kihívások állnak még előttünk a társadalomban és a munkaerőpiacon? fiúknak és a lányoknak is alkalmazkodni kell majd a realitáshoz, az álmaikat is ehhez kell igazítani. Sok az egyenlőtlenség, és van e, erőszak is. E, nem e, sokat, nem minden változott még meg pozitív irányba. Lehet, hogy egy tanár azt mondja a lányának, hogy legyél ambiciózus, de később azután azt látja, hogy 16% alacsonyabb a fizetése, mint a férfi kollégájának. Lehet, hogy keményen tanult, lehet, hogy jobb teljesítményt nyújtott, mint a fiúk, de hogyha mai helyzetet nézzük, valószínűleg a nő részmunkaidőben fog dolgozni, vagy otthoni gondozást végez. És a kisgyerek, aki szépen végigment a karrier lépcső fokain, 40%-kal alacsonyabb nyugdíj, nyugdíjat fog kapni, mint a férfi kollégái. Tehát, hogyha ma a az önök lányai már választhatják azt, hogy vajon, hogy szülői szabadságra mennek, vagy dolgoznak, vagy a partnerük megy szülői szabadságra. Több erőfeszítésre van szükség, és szociális partnereket, mindenkit, helyi önkormányzatokat, a médiát, az oktatási intézményeket arra kell bátorítani, hogy dolgozzanak azon, hogy egyelő esélyei legyen nőknek és férfiaknak Európában. Támogatni kívánom a tagállamokat és minden érintettet ha ezekben az erőfeszítésekben. A szakadékot, a különbségeket, a bérek, a nyugdíjak, a döntéshozatalban való részvétel, a munkaerőpiaci részvétel tekintetében meg kell szüntetnünk, és fel kell lépni határozottan a nőkkel szembeni erőszak ellen a megfelelő nőkkel szembeni családon belüli erőszak elleni egyezmény jó kiinduló pont valamennyiünk számára, és valamennyi tagállamnak ratifikálni kellene ezt az ENSZ egyezményt. Az Európai Unió továbbá is segíti a nőket, és az egész világon a az esélyegyenlőség modellje. Folytatjuk a nemzetközi munkát, támogatjuk azt, hogy a nők a fejlődő országokban is nők jogai erősödjenek a és a fejlődő országokban és a szomszédos országokban is. Köszönöm a parlamentnek, és különösen a FAM szakbizottságnak hogy ilyen elkötelezetten küzdenek az esélyegyenlőségért. És nagyon örülök annak, hogy a Nemzetközi Nőnapot ma itt együtt önökkel ünnepelhetem, és örömmel fogok önökkel együttműködni a jövőben is. Köszönöm a figyelmüket. Thank you, Mrs. Köszönöm szépen, Jurova És 12.30-kor egy közös sajtótájékoztatót fogunk tartani. Minden parlamenti képviselőt sok szeretettel köszönt videó üzeneten Hawa Ibrahim, ő emberi jogi ügyvéd. 2005-ben kapta meg a Szaharov díjat. Látni fogják, hogy meg van győződve arról, hogy mennyire fontos a gyermekek és a lányok oktatása. Köszönöm szépen. Ma ünnepeljük az 50% nő e, eredményt ezen a Nemzetközi Nőnapon. Az Európai Parlament témája ma a lányok és a nők oktatása, és ezen keresztül az ő felkészítésük. Ez kiváló alkalom, köszönöm szépen, gratulálok, hogy ilyen jó témát választottak. Észak-kelet Nigériában születtem, Hina falvában, ott tulajdonképpen véletlenül kerültem be az oktatásba, véletlenül lettem ügyvéd, és aztán a Harvard Egyetemen tanítunk. Jordánia eh, Hasemet királyságában élek most eh, eh, ő felsége meghívására. Ez is véletlen történt. Ez a sok véletlen azonban nem történhetett volna meg oktatás nélkül. Mm, hadd emlékeztessek mindenkit arra, aki itt ül ebben a teremben, hogy ne felejtsük el ezt a több millió kislányt, akik nem jutnak hozzá az oktatáshoz. Nézzünk magunkba, és tegyük fel maguknak azt a kérdést, hogy mit tehetek én személy szerint, mit tehetünk együtt azért, hogy egyel több gyermek tanulhasson. Azok, akik már tettek valamit, vagy sok mindent tettek, mit tehetnek még ezen felül? Azt szeretném javasolni, hogy az inkluzív oktatást, amely magába foglalja az, a vallást, a tradíciót, hagyományt, és az új technológiákat, a szociális médiát sem felejti el, ezt támogassuk, és arra koncentráljunk, hogy hogyan lehet globális szinten több kislánynak oktatást biztosítani. Hatalmas fenyegetés veszély fenyegeti a világot, a terror és az extrémizmus, a szélsőségesség. Ezek a kislányok, akik ők fogják meghatározni a jövőnket, és azt szeretném, hogy belátnánk azt, hogyha beruházunk az oktatásukba, akkor a, az emberiség beruházunk be. Hadd, mondjuk, hadd mondjam el, hogy nagyon nagy öröm számomra, hogy önökhöz szólhatok, és minden jót eh, kívánok önöknek a 2015-ös Nemzetközi Nőnap alkalmából. Együtt eh, ünnepeljünk, eh, ünnepeljük az kitartásunkat, az emberi méltóságot, és a következő generációnak adjuk át a szeretetet és a megbocsátást. Köszönöm szépen! Bueno, pues para finalizar... Rendben. Nos, az első forduló lezárásaképpen szeretnék köszönetet mondani a biztos asszonynak, Jurová asszonynak, valamint az Európai Parlament alelnökének, akik folytatják most munkájukat. Szeretném megköszönni, hogy eljöttek hozzánk. Most pedig meghallgatjuk az első fordulóban a hozzászólókat. A résztvevőket kérném, hogy jöjjenek ide, és addig is szeretném tájékoztatni önöket az eljárásról, arról, hogy hogyan lehet részt venni ebben az eszmecserében. Miután meghallgattuk a különböző előadók beszédeit. A parlamenti képviselők, az európai parlamenti képviselők számára a szokásos eljárást alkalmazzuk a felszólalás kérése szempontjából, ami pedig a nemzeti parlamenti képviselőket illeti. Önök előtt megtalálhatnak egy papírt, egy dokumentumot, amelyre feliratkozhatnak, amennyiben részt kívánnak venni a vitában a teremszolgák pedig, akiket láthatnak a különböző folyosókon, ők lesznek azok, akik összegyűjtik ezeket a kérelmeket. Az első eszmecsere során, az első fordulóban, csak hogy különbséget tegyünk a különböző fordulók között, kék színű papírra lehet feliratkozni, a második fordulóban pedig egy rózsaszínű papírra lehet feliratkozni, a harmadik fordulóhoz pedig, amennyiben ott kívánnak hozzászólni, egy sárga lapra jelen iratkozzanak fel. Tehát hangsúlyoznám még egyszer, hogy az első forduló kék, a második panel esetében mm, rózsaszínű, a harmadik panel esetében pedig sárga lapra kell jelentkezni. Ami a hozzászólásokat illeti, maximum három perces lehet minden hozzászólás, így tudunk lehetőséget biztosítani minél több jelentkezőnek. És ennyi lenne az eljárás, amit szerettem volna bejelenteni önöknek a jelentkezésről, és akkor kezdjük is az első panelt. Hallgassuk meg Kori urat, aki az UNICEF brüsszeli irodájának igazgatója. Ő fogja ismertetni velünk a gyermekek jogainak kartáját. Kori úr, köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat, parancsoljon öni a szó. Uh, Köszönöm szépen. Tisztelt Európai Parlamenti Képviselők, tisztelt Nemzeti Parlamenti Képviselők, kedves Manon, eh, kedves eh, vendégek, hölgyeim és uraim. Először is szeretnék köszönetet mondani az eh, emberi jogi Bizottság elnökének, garca Pereznek, illetve Szilvia Kosztának, a Kulturális Bizottság elnökének, akik felmutatták, megmutatták azt, hogy mennyire fontos a gyermekek, a lányok oktatása ma a nőnap alkalmával is elmondták ezt. Az oktatás nem luxus, ez egy alapjog, ez fontos, szükséges dolog. Az ehhez a joghoz való hozzáférés, ez ne, nem szabad, hogy a, a határok, a jövedelem, vagy éppen a fogyatékosság korlátozza. Nem lehet, hogy a gyermeket csak azért zárnak ki az oktatásból, mert lány. Gyakran, manapság gyakran, amikor ilyen nagy válságban élünk, gazdasági válságban élünk, gyakran a lányokat kiveszik az oktatásból, sokkal hamarabb, mint a fiúkat, ha egyáltalán elkezdhették az iskolát a gyerekek, a kislányok. Hogyha egy lánynak egyetlen fizetnek a munkájáért, akkor sokkal kevesebbet fizetnek, mint egy fiúnak. Általában a kislányokat, a lányok, hogyha nem vesznek részt az oktatásban, gyakran hamarabb házasítják ki, akaratuk ellenére, egészségügyi problémáik is lehetnek, és kisebb a valószínűség annak, hogy egészséges gyermekeket szülnek. A lányok középiskolai oktatása nagyon fontos eszköz lehet mind a lányok, mind a közösségek kezében. Ez főleg a fejlődő országokban mutatkozik meg egyértelműen. A több, ha egy több évig tartó oktatás után megy férjhez egy lány, akkor ő később megy férjhez, és kevesebb gyermeket szül. Minden további oktatási év szinte 0,5%-kal növeli a gazdasági növekedés az országban. És az oktatásban résztvevő, vagy részt vett anya a gyermekét is iskolába fogja küldeni. Ez nagyon fontos előrelépést jelenthet, egyesével kell szépen haladni lépésről lépésre. Mégis nagyon sok akadály maradt, fel, maradt fent Régi és új kihívások állnak a lányok útjában, az Európai Unióban és az Unión kívül. Hogyan finanszírozhatja egy család a lányok oktatását, hogyha drága az oktatás? Mi a helyzet a sztereotípiákkal, a női szerepekkel? Még akkor is, hogyha oktatásban részt vesznek, hogyan tudnak munkát, munkahelyet szerezni a lányok? Hogyan tudnak tapasztalatot szerezni? hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy a lányok tájékoztatást kapjanak a jogaikról. Ez mind az Európai Unióban, mind az Unió határain kívül felmerülő téma. Az UNICEF fejlődő országokban dolgozik, és támogatja az Európai Uniót és a tagállamokat is abban, hogy innovatív és hatékony módokat találjon arra, hogy választ találjon ezekre a kérdésekre. Mit tehetünk együtt az Európai Unióban, hogy ezt elérjük? a lányokat tudata, tudással, készségekkel kell felvértezni. Ahogy Mano is ma megmutatta, ez a politikai és szociális részvételüket eh, javítja, eh, hisznek a saját képességeikben. Ez egy olyan célkitűzés, amelyet csak akkor érhetünk el, hogyha aktívan támogatjuk eh, a gyermekek és a lányok jogainak érvényesülését. Az UNICEF gyermekek jogaira vonatkozó oktatási eszköztárat dolgozott ki, és ez az eszköztár gyakorlati gyakorlatias eszközökkel látja el eh, a lányokat és az oktatókat. Egy kis brosúrát is kiosztottunk ezzel kapcsolatban önöknek. Amikor ezt, erről az eszköztárról beszámolunk, eh, azt szoktuk mondani, hogy ez egy három ágú fa. A lányoknak először is tájékozódniuk kell a saját jogaikról, ez az első ág. A jogokon keresztül kell ismereteket szerezniük, ez a második, és, és azért kell tanulniuk, hogy a jogaikat érvényesíteni tudják, ez a harmadik ág. De nagyon fontos eredményeket érhetünk el az oktatással. A lányok jogainak az integrációja az oktatásban nagyon fontos. Az innovatív oktatási anyagokba ezt meg fel kell mutatni. Ez kulcsfontosságú. Ez az ember, a lányok jogaira vonatkozó oktatási fa első ága. Biztosak vagyunk benne, hogy Dr. Rodriguez által előkészített jelentésben ez fontos szerepet fog játszani ez a kérdés. Emellett azt gondoljuk, hogy ennél tovább is kell menni. A jogokon keresztül oktatás azt jelenti, hogy úgy alakítjuk ki az oktatási környezetet, hogy a jogok maguktól értetődőek legyenek. Mi azt gondoljuk például, hogy a lányok jogainak tiszteletben tartását az oktatási politikában figyelembe kell venni. Olyan mechanizmusokat kell kialakítani, amelyek a demokratikus részvételt lehetővé teszik. Az iskolai tanácsokban például biztosítani kell a, a nemek közötti egyenlőséget. Lányok, fiúk együtt vegyenek részt az iskolai szervezetekben, szervekben. A gyerekek példáján, például Manon példáján láthatjuk, hogy a gyerekek felismerik jogaikat, és ezeknek érvényesítésért dolgoznak helyi, helyi szinten, nemzeti szinten és globális szinten. A kritikus gondolkodás nagyon fontos, például a nemek közötti esélyegyenlőtlenség témájában, és ezzel kapcsolatban meg kell tenni a szükséges javító lépéseket. Az Európai Unió részvétele a nemzeti hatóságokkal együttműködve nagyon fontos lehet. Hogyha azt akarjuk, hogy a lányok az oktatáson keresztül felemelkedjenek, akkor a mennyiség mellett a minőségre is kell koncentrálnunk. Az Európai Unióban a lányok 83%-a ér, ér, ér, érje el a középiskolát, a fiúknak csak 78%-a. Az egyetemi ok, ö, oktatásban résztvevők 60%-a lány. Azonban a minőséget se felejtsük el, nem csak a mennyiségre kell koncentrálni. Azt gondoljuk, hogy az oktatásban az nagyon fontos szerepet játszik a jogokról való oktatás, a e, gyerekek jogairól szóló e, oktatás, az egész oktatási e, cikluson keresztül, nem csak egy alkalommal. Az Egyesült Királyságban 3300 iskola vesz részt az, a jogokat tiszteletben tartó díj programban. Az oktatók, a családok, a gyerekek, a mind-mind túlmennek az a hagyományos oktatási módszereken, és új módszereken gondolkodnak, inkluzív iskolákon, jobb ok, tanároktatáson, jobb oktató módszereken, a, a vitamint oktatási módszer, az esélyegyenlőség kérdése. A minőségi oktatás nagyon korán megkezdődik az életben, és több beruházásra van szükség, hogyha Valóban esélyegyelőségen alapuló oktatást szeretnénk elérni. Hogyha azt szeretnénk, hogy a lányok valóban megfelelő oktatásban részesüljenek, és ez megfelelően felkészítse őket az, az életre, ehhez őket be kell vonnunk. Gazdasági, szociális, politikai Oktatásban, Hadd mondjam el, hogy miért fontos ez a téma. Az Európai Parlament gyakran beszél a hatalomról, az esélyegyenlőségről. Ma, hogyha arról beszélünk, hogy hogyan lehet eszközöket adni az emberek kezébe, Ebben az összefüggésben az Európai Parlament fontos szerepet játszik abban, hogy felmutassa azt, hogy egyre nagyobb az egyenlőtlenség a világban. Ez Európában ugyanúgy igaz, mint globális szinten. A Az, hogy felkészültek vagyunk, az azt jelenti, hogy informált döntést hozunk, megfelelő információkkal rendelkezünk, a családban beágyazott szerepünk van, és amikor Malala megkapta 2003-ban a Szaharov díjat, elmondta, hogy mennyire, miért annyira fontos az oktatás. Hadd idézzem őt. Ő Strasbourgban beszélt a plenáris ülésen, ugye egy hatalommal rendelkező országot nem az alapján kell megítélni, hogy hány katonája van, inkább azt kellene megnézni, hogy melyik országban tudnak a legtöbben írni, olvasni, melyikben a legjobb az oktatás, melyik ország biztosítja az alapjogokat a, és az esélyegyenlőséget férfiaknak, nőknek, az az ország, amelyben támogatják a tehetségeket és a gyerekeket, az oktatást, az egy valódi szuperhatalom. A pozitív tapasztalatokra van szükség az iskolai években. Az oktatás, a lányok oktatása, ahogy Hawa Ibrahim is mondta, nem szabad, hogy véletlenül történjen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Kori Mi is úgy gondoljuk valóban, hogy rendkvül fontos megérteni azt, hogy az oktatáson keresztül megváltoztatható a világ, hiszen az emberek gondolkodását meg lehet változtatni. Most pedig megadnám a szót a következő előadónak, Yves Enslernek, minden kétséget kizárólag különösebben nem kell bemutatnunk. Egy amerikai drámaíró és aktivista a nők jogaiért küzd, akinek művei közismertek, és egy globális mozgalmat is alapított, amelynek célja a nők elleni erőszak feltartóztatása. Köszönöm szépen, nagyon örülök, eh, hogy itt lehetek eh, ma, és beszélhetek önöknek eh, arról, hogy hogyan tudjuk jogokkal felruházni a nőket és a lányokat az oktatásunk keresztül. Nagyon érdekes volt, amit eddig hallhattunk, de amin elgondolkoztam az utóbbi időben, hogy milyen hosszú ideje, talán húsz éve dolgozom annak érdekében, hogy küzdjek a nők elleni erőszak ellen, talán 70 országban lát, jártam világszerte, és azt tapasztaltam, hogy a legalapvetőbb dolog az a nők oktatása, amit megtehetünk az ellen, hogy küzdjünk az őket sújtó erőszakkal szemben. És ez az erőszak, ez sújtja, negatívan befolyásolja az oktatásukat is. Az oktatás az, amelyen keresztül az egyenlőtlenségek ellen a leghatékonyabban küzdhetünk. A legnagyobb fenyegetettség amely a patriarkális társadalmakat sújtja, az az, hogyha oktatásban részesülnek eh, a lányok és a nők. És gyakran, amikor tanulnak, oktatásban részesülnek, akkor az ismereteiket terjesztik a közösségeken, közösségükben. Tehát ha egy valaki eh, bekapcsolódhat az oktatási rendszerbe, akkor az olyan, mint az egész közösség bekapcsolódna. Nagyon sok zaklatásnak, szexuális bántalmazásnak vannak kitéve, beszélhetnénk a nők nemi szerveinek csonkításáról, ez is hatással van az oktatásukra. Az Egyesült Államokban azt hiszem hasonlóak az statisztikai adatok, mint Európában. Ha amint ha megnézzük Afganisztán helyzetét, ahol az úgynevezett becsületbeli gyilkosságok áldozataivá válnak a nők, mit akarnak a nők, az oktatást szeretnének. Éppen ezért meg kell lássuk, hogy az erőszak és az oktatás között milyen a kapcsolat. El kell mondjam azt, hogy miben hiszek. Nagyon sok éven keresztül bejártam a világot, és azt néztem, hogy mi húzódik meg az erőszak mögött, és azt kell mondjam, hogy a szexuális oktatás, a szexuális nevelés hiánya. A világon mindenhol nehéz erről beszélni, Európában is, de ha nem tanítjuk meg a lányoknak és a fiataloknak azt, hogy mi az egészség, milyen az egészséges nemi élet, milyenek az egészséges kapcsolatok, hogy hogyan rendelkezzenek a saját testükkel, hogy mit jelent a beleegyezés már egy fiatal korban. Ha mindezt nem tanítjuk meg nekik, akkor tulajdonképpen az egyenlőséget nem tanítjuk meg nekik, hiszen nagyon sok minden, ami történik az oktatás nevelés során a lányokkal, amikor agresszív zaklatásnak vagy szexuális zaklatásnak vannak kitéve, hogyha a jogaikat nem ismerik meg fiatal korban, akkor később sem lesznek képesek védekezni. Kongóban például működtettünk egy programot, City of Joy a neve, ez egy hat hónapos program, a közösségben 90 nő él, aki nagyon súlyos erőszakon ment keresztül. Kongóban működik ez a program, ott az írás tudatlanság is nagyon jelentős, de ennek a programnak van egy nemi neveléssel kapcsolatos része. A nők megtanulják tisztelni a saját testüket, és azt kell mondjam, hogy radikálisan megváltoztatta az oktatásuk minden elemét ez a program, hiszen azok, akik bekapcsolódnak ebbe a programba, nem tudják, hogy ők rendelkeznek a testükkel, hogy jogukban áll nemet vagy igent mondani, és azt sem tudják igazából, hogy milyen a testük. Az oktatás, a nevelés pedig úgy kezdődik, hogy például találkoztam egy végzős osztályba, egy végzős osztályjal, végzés után eh, visszajöttek, és beszélgettünk az életükről. És eh, megkérdeztem tőlük, hogy eh, van-e partnerük, valamilyen kapcsolatban élnek -e? azt mondták, hogy nem. De azt jelezték, hogy értékelnünk kell a saját nevelésünket, a saját függetlenségünket, találkoztunk olyan fiókkal, akik egyenjogúak voltak velünk, és ők is azt mondták, hogy értékelnünk kell a kapcsolatunkat. És ez azért is meglepő, mert eh, mi alatt eh, megvitattuk a szexualitással kapcsolatos különböző kérdéseket, eh, megismerték a jogaikat, és ők most már a nők és a fiúk nevelését a jogok fontosságától és a szexualitás fontosságától nem tudják már elválasztani úgy hiszem, hogy gyakran félve beszélünk ezekről a kérdésekről, de az erőszakkal kapcsolatos kérdések összefugnak, összefüggnek azzal, hogy a fiúk nem tudják, hogy mit is jelent a szex, támadják a lányokat azért, mert maguk is bizonytalanok. Éppen ezért úgy gondolom, hogy szélesíteni kell az ismereteinket, el kell vetnünk a félelmünket annak érdekében, hogy túlemelkedjünk a nemek közti erőszakon a lányok neveléséről, oktatásáról sokat beszélünk, de egy valami, amit nem veszünk figyelembe, az, az hogy ha a lányok nem részesülnek ilyen oktatásban, ennek milyen hosszú távú hatása lesz, és ez milyen pusztító lehet a különböző közösségekre nézve. Ha kezdettől fogva nem tanulhatnak, hiszen az nagyon fontos, hiszen joguk van ahhoz, hogy ők is vezetőké váljanak, hogy egyetemre járjanak, anyák legyenek. Amit látunk azonban világszerte, az még az az, hogy még akkor is, hogyha tanulhatnak, általában abba hagyják tanulmányaikat, mert kezdettől fogva nincsenek tisztában az értékeikkel és az életbeli céljukkal. Köszönöm. Muchas gracias. Köszönöm szépen. Enzler asszony. Koratza Bild asszony, aki szintén a Nőjogi és Esegyenlőségi Bizottság tagja, nem tudott most eljönni hozzánk. Akarat, akarat ellenére nem tud sajnos most jelen lenni, úgyhogy rögtön el is kezdhetjük a vitát, de még mielőtt ezt megtennénk, Szeretnék felolvasni önöknek egy, egy rövid jelentést, egy mikro elbeszélésekkel kapcsolatos pályázatot írt ki a spanyol parlament, amelynek a címe az, hogy nő se több, se kevesebb. És úgy gondolom, hogy ezen a konferencián azt hiszem, hogy nagyon helytálló, hogyha ezt ismertetjük, úgyhogy ezt röviden felolvasnám önöknek. 19 al siglo XXI a 19. századtól a 21. századig. In Madrid. Nagymamám szeretet nélkül nőtt fel. Édesanyám sírt. Nem hagyták, hogy a tanítóképzőt befejezze, azért, mert a testvérei, a fiú testvérei nem akartak tanulni, és ha ők nem, egy lány sem tanulhat. Nővérem és jó magam egyetemre járunk. A kislányom a kislányomnak hasonló céljai vannak. Nincs még unokám, de azért eh, neki is eh, szövök határok nélküli szárnyakat. Tenemos una lista... Nagyon sokan jelentkeztek, és eh, mivel egy kicsit késve kezdtük el az ülést, ezért most öt képviselőt hallgatunk meg, ezt követően pedig majd a többieket megpróbáljuk a következő fordulókban meghallgatni. Először is két percben hallgatunk meg mindenkit. Marta Matrai a Magyar Parlament részéről. Tisztelt elnök asszony, tisztelt résztvevők! amikor nőkről beszélünk természetesen a férfiakhoz is szólunk mert nélkülük ellenükre velük viaskodva semmilyen megértés tartós siker el nem érhető. az oktatási rendszer nem mondhat mást mint azt hogy minden tanulnivaló embernek adjon lehetőséget képességének tehetségének igyekezetének megfelelő legmagasabb szintű tudás megszerzésére. minden civilizált ország arra törekszik hogy lakosai jól képzett hasznos tudással felvértezett értékes emberré váljanak a magyar közpolitika kiemelt célja hogy a nők sikeresen integrálódjanak a munkaerőpiacon miközben magánéletükben is kiteljesedjenek. magyarország alaptörvényének fifteen cikk harmadik bekezdése külön kiemeli hogy a nők és férfiak egyenjogúak továbbá magyarország külön intézkedésekkel védi a gyermekeket a nőket az időseket és a fogyatékkal élőket. a magyar oktatási rendszerben nincs különbség nők és férfiak között támogatásra segtségre a nőknek leginkább a családalaptás idején folytatott tanulmányok illetve a megszerzett képzettségnek megfelelő elhelyezkedésük során van szüksége. a kormány intézkedése során akinek gyermeke van felsőoktatási felvételi eljárás miatt többletpontra jogosult. a gyermeket nevelő kérheti a diákhitel törlesztésének szüneteltetését a felsőoktatásban továbbtanulók a gyermek egyéves koráig gyermeknevelési támogatásban részesülnek. a gyermekvállalás támogatására az oktatásban való részvétel körülményeit is további intézkedésekkel könnyti meg a magyar kormány. a legfontosabb feladatnak tartjuk a nők oktatáshoz való hozzáférésének megkönnytését a családot vállaló nők védelmét én azt gondolom hogy a magyar kormány továbbra is mindent megtesz a nemek közötti egyenlő elbánás biztostása érdekében. köszönöm a megtisztelő figyelmüket és nagyon nagy szeretettel gratulálok a konferencia résztvevőinek. köszönöm szépen! Köszönöm szépen Mátrai Mártának, most pedig Iréné Mavromikola következik a ciprusi képviselőházból, az Emberi Jogi és Esélyegyenlőségi Bizottság tagja. Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök asszony, hogy felszólalhatok. A nemi szerepek, ideológiák, ezek mindenütt felelhetők az Európai Unióban, az egész világon fejlett, kevésbé fejlett országokban. Cipruson sokszor gond van a mentalitással, és ez más országokban is tetten érhető. Az a véleményünk, hogy nagyon fontos, hogy a tanárok képzésével, oktatásával kapcsolatban előrelépjünk hiszen a gyermekek, a fiatalok számára ezt a képet kell közvetíteni az oktatásban is, hogy van esélyegyenlőség, hogy nincsenek női és férfi szakmák, hogy valaki automatikusan inkább tudósi pályára képes, mások a gyakorlati e, szakmát részesítik el, mert ennek nincs köze ahhoz, hogy valaki férfi vagy nő, hanem e, a képességekkel függ e, össze, hogy ki mit, mire képes. Az iskolákban is még sok a munka az esélyegyelőségi javítására, és látjuk a szükségét annak, hogy további munkára van szükség. Hogyha megnézzük azt, hogy a vizsgákat milyen eredményesen teszik le fiúk és lányok, akkor általában az egyetemeken is jobban teljesítenek a, a lányok. Utána azonban szinte eltűnnek mégpedig azért, mert abból indulnak ki, hogy a legfontosabb feladatuk azért az, hogy otthon legyenek, lehet, hogy egy kicsit emellett dolgoznak is, de csak ez elég kor, ezt elég korlátozott mértékben teszik. Véleményünk szerint a következő lenne nagyon fontos. Szemináriumokat kellene a tanárok, oktatók számára és a szülők számára is szervezni. Ez a célunk, amit 2018-ig szeretnénk elérni. Az a véleményünk, hogy alapvető fontosságú az, hogy alapvetően megváltozzon a hozzáállás, a mentalitás, a szerepekről alkotott nézetek. Köszönöm szépen az Európai Parlament képviseletében. Jutó asszony következik. Grazie oggi si celebra una giornata molto significativa ma valóban egy különlegesen fontos napot ünneplünk. És emlékeznünk kell arra is, hogy mi az, amit már sikerült elérnünk az esélyegyenlőség, a nemek közötti egyenlőség terén. Persze azról is el kell gondolkoznunk, hogy még mennyi a ránk váró feladat. Az oktatás elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy egy nő a kulturális életben, otthon, egyáltalán a társadalomban megtalálja a helyét. Még mindig sok a különbség a nők és a férfiak között a lehetőségek tekintetében. Azokra a nőkre, lányokra gondolok például, akik kiváló teljesítményt, kiváló eredményeket érnek el az iskolában, akik valóban maximálisan fel vannak készülve egy kitűnő szakmai karrierre. De azután az iskolában tett erőfeszítéseiket, az egyetemen tett erőfeszítéseiket igazából nem tudják felhasználni, amikor belépnek a munkaerőpiacra piacra. Olaszországban nagyon sok olyan nő van, aki magasan képzett és nem talál munkát. Ez különösen Dél-Olaszországban probléma. És hogyha munkát találnak, az azt többnyire nem felel meg a képzettségüknek és a bér sem, amit kapnak, nincs összhangban azzal a magas képzettségi szinten, amit elértek. Az Európai Uniónak megfelelő jogszabályt kellene alkotni annak érdekében, hogy ezeket az akadályokat a jövőben jobban le tudjuk küzdeni. És remélem, hogy a jövőben kézzelfogható eredmények születnek minél előbb. Köszönöm szépen a jutó asszony, most pedig a Máltai Parlament részéről Giovanna de Bono asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlök mindenkit, hölgyeim és uraim. Úgy gondolom, hogy ez a kérdés eh, a teljes egyenlőség megteremtése nők és férfiak között eh, feladat marad eh, számunkra az oktatás területén, a képzés területén is. A teljes egyenlőség elérése azonban illúzió nagy utat tettek meg a tagállamok, biztosítják a hozzáférést fiak és nők, fiúk, lányok számára egyaránt. Ez hozzájárult ahhoz, hogy egyre nagyobb a nők aránya az oktatásban. Ez azonban még nem a történet vége. Az esélyegyenlőség nem áll meg az egyetemeknél. Nem engedhetjük meg azt, hogy a felsőoktatásban megtanultakat a nők azután ne tudják hasznosítani, és az ismereteik elavuljanak. Ezért az egyenlő hozzáférés az nők egész élete során fontos koncepció kell, hogy maradjon. Nem csak azt kell biztosítani a lányok számára, hogy az alsó, közép és a felsőfokoktatásban részt vehessenek, hanem egész idős korukig ugyanezeket a jogokat kell biztosítani, hiszen maximálisan kell, hogy kihasználják a nők a bennük rejlő képességeket. Az átképzésnek eh, is nagyon fontos szerepe lehet, hogy eh, a tekintetben, hogy eh, új készségeket, kvalifikációkat szerezzenek a nők, különösen akkor, hogyha ilyen-olyan okok miatt továbbra is távol kényszerültek maradni a munkától ambiciózusabb célokat kell kitűznünk, és többet kell tennünk annak érdekében, hogy az idősebb nőket is arra biztassuk, hogy menjenek vissza dolgozni, tanuljanak, szerezzenek új képességeket, kvalifikációkat az életük során. Ezzel azután biztosítani lehet, hogy fontos szerepet tudnak játszani a társadalomban, és a mentálisan és intellektuálisan fejlődve teljesen függetlenek tudnak lenni pénzügyileg is, és így végül hozzájárulhatnak családjuk és a társadalom életének a jobbításához is. Köszönöm. Thank you. Eh, Köszönöm szépen. Most pedig a szerb eh, nemzetgyűlés eh, képviseletében Hezvarovik asszony következik. moram da vas ispravim Markovics potovane dame i gospodo potovani predstavnici evropskog parlamenta kolege narodni poslanici na poetku elim da izrazim zadovoljstvo zbog uea na ovoj konferenciji ali i zbog mogunosti da govorim Köszönöm szépen, elmondani, hogy mennyire elégedett vagyok, hogy ilyen fontos témában hozzászólhatok, ilyen illusztris helyen. Természetesen nagy kihívás számunkra a képzéshez való hozzáférés. Ezzel a lányoknak és a nőknek lehetőséget biztosíthatunk arra, hogy a jogaikat, jogaikkal éljenek. Az, sajnos az előadó rendkívül gyorsan olvas fel, úgyhogy nagyon nehezen tudják követni a tolmácsok. Nagyon nehéz a téma, nagyon érzékeny lakossági csoportokról van szó, a nők főleg vidéken nem ismerik a saját jogaikat, és nagyon nehezen tudják ezeket akkor érvényesíteni, és hozzájárulunk ahhoz, hogy Szerbiában a lányok és a fiatal nők teljes mértékben tudatában legyenek a jogaiknak, és ezeket érvényesíteni is tudják. Ebben természetesen teljesen világos, hogy a nők elleni diszkrimináció is létezik. Nagyon sok, nagyon sok diszkriminációra kerül sor a, nem alapján, a társadalmi hely alapján, társadalmi csoporthoz való hozzáférés alapján, szexuális orientáció alapján. Ezeket a témákat is meg kell vizsgálnunk, és tudatában kell lennünk, és persze dolgoznunk kell azon, hogy ezeket a sztereotípiákat megszüntessük. Emellett te, abszolút becsontosodott sztereotípiák vannak, például a roma lakosság esetében, és itt teljesen kiesnek ezek az emberek az oktatásból. Ez gyakran még inkább megerősödött nők elleni diszkriminációban csúcsosodik ki. Az általános iskolai oktatás és az iskola előtti oktatás is nagyon fontos, tehát az óvoda, iskolára való felkészítés, csak így lehet elérni azt, hogy a nők őket és a kislányokat megfelelően tiszteletben tartsák, és az ő jogaikat. Tehát az oktatáshoz való hozzáférés elengedhetetlen. Különböző fáradozások, programok vannak arra, hogy az esélyegyenlőséget megvalósítsuk, konferenciákat szerveztünk, a családon belüli erőszak például, ennek megszüntetése, vagy ez elleni harc, a roma családokban a nők helyzete a családban, szintén egy fontos téma, és ezen kívül az Európa Tanács egyezményét is elfogadtuk, amely a nők elleni erőszak ellen irányul. Most különböző elemeket valósítottunk meg, azért, hogy itt a társadalmunkban is lehetőséget biztosítsunk arra, hogy a nők és a férfiak közötti esélyegyenlőség minden szinten megvalósuljon. Köszönöm szépen. Az Európai Parlament részéről a Kulturális Szakbizottság alelnökeként Mikaela Szodrová következik. Köszönöm szépen, elnök, asszony. Köszönöm szépen. Én új tagja vagyok az Európai Parlamentnek, de hadd mondjam el, hogy a cseh, előtte a cseh parlamentnek a tagja voltam a kulturális és oktatási szakbizottságban. Amikor a cseh parlament tagja voltam, akkor támogattam az esélyegyenlőség témáját az oktatásban. Korábban arra koncentráltunk, hogy minden gyermek hozzáférése biztosított legyen az oktatáshoz, hiszen elengedhetetlen az, hogy a gyermekek a jogaikkal élni tudjanak. Emellett személy szerint támogat, személyesen támogattam azt a projektet, amely indiai gyermekek oktatáshoz való hozzáférését célozta. Továbbra is kapcsolatban vagyok nagyon sok ilyen kis gyerekkel. Tehát nagyon fontosnak tartom azt, hogy Európán kívül is támogassuk a gyerekeket, mert ott a helyzet sokkal rosszabb. Az oktatás nagyon fontos, ezt elmondták többen is, ez a siker kulcsa. Hawa Ibrahim asszony is hangsúlyozta, hogy az oktatás volt az, amely segített neki kihasználni a lehetőségeit. Az oktatást nem lehet véletlenül megszerezni. Ez egy olyan dolog, amelyet a társadalomnak nyújtania kell, kötelező a gyerekek számára. Én nem félek attól, hogy a nőket vagy a gyermekeket oktassuk, csak az, és nem félek attól, hogy a nők vagy a gyermekek nem félek az ő képzettségüktől, attól, hogy ők túl okosak lennének. Nézzük meg az egyetemeket, több a diák lány, mint a diák fiú. Több lány tanul tovább. A nők tanulni szeretnének, ha megvan rá a lehetőségük. Nézzük meg a 2015-ös PISA eredményeket illetve 2012-es PISA eredményeket. Ez a tanulmány kitér arra, hogy a diák lányoknak jobb eredményeik voltak, mint a diák fiúknak. Ez azonban a motivációtól is függ természetesen. Nem félek attól, hogy a lányok nem fogják tudni kihasználni a lehetőségeiket. Azonban bizony vannak aggodalmaim a nőknek más feladatuk is van, szeretnének gyermeket, szeretnének családot alapítani, ezért ez néha konfliktusba kerülhet. A nők ugyanis szeretnének dolgozni és családot alapítani. Ez fontos a társadalom számára. A társadalomnak segítenie kell a nőkben, nőknek abban, hogy összeegyeztessék ezt a két feladatot. Ezekben a kihívásokban még nagyon sok munka rejlik, a parlamentben is. Köszönöm szépen, és lezárásképpen, ezen forduló lezárásaképpen, ha folytatjuk még majd az eszmecserét, és lesz még lehetőség, hogy mások is hozzászóljanak. Minden esetre ezen forduló lezárása eh, kép, meghallgatjuk Paznimed asszonyt Törökországból. Korábbi oktatásügyi és igazságügyi és fejlesztési miniszter, jelenleg pedig parlamenti képviselő. Teşekkür ediyorum değerli katılımcılar. Öncelikle bu toplantının... Köszönöm szépen. Először is eh, szeretnék sok sikert kívánni ennek a konferenciának. Újra együtt vagyunk a nőnap alkalmából, és sok sikert kívánok mindannyiunknak. A nők minden területen egyre fontosabb szerepet játszanak, és ezt mi támogatjuk. A 19. század óta a nők egyre inkább részt vesznek a közéletben, tanulnak, dolgoznak, politikában szerepet vállalnak, minden akadály ellenére. Ma azonban az a helyzet, hogy a nőjogi kérdések nem csak a nők ettől foglalkoztatják, hanem az egész társadalmat. Ezt most már mindenki eh, megértette. Az elmúlt 12 eh, évben a Török, eh, Törökországban fontos intézkedéseket hoztak az esélyegyenlőség megvalósítása érdekében. Törökország sikra szállt a diszkrimináció ellen, és további intézkedések vannak, amelyek, illetve ösztönzők vannak, amelyek be kívánnak vezetni egy megfelelő jogi alapon a nők helyzetének javítása érdekében. A, fog, a nők foglalkoztatási aránya és a nők oktatásban való részvétele is azt mutatja, ezek a számok is azt mutatják, hogy már előrelépés történt a nők részvétele a parlamenti munkában már fontos. 2002-ben 24 parlamenti képviselő volt nő, 4,4%, tehát a következő választásokon pedig már 9,1%. 2011. június 12-én 79 nő, tehát 14,4%-a volt női képviselő. A parlamentnek. A következő választásokon azt reméljük, hogy még további előrelépést lehet elérni, és a nők helyzete még inkább javul. A nők részt vesznek a e, döntéshozási folyamatokban, és ez a teljes társadalom, társadalomban, az egész társadalomban egy e, paradigmaváltást eredményez. Még akkor is, hogyha a leg modernebb társadalmakhoz tartozunk, akkor is nagyon sok feladatunk van még. Nagyon fontos látni az, hogy nem csak a nőket érinti az, az hogyha a nők egy esélyegyenlősége nem valósul meg, hanem minden, a társadalom minden rétegére kihat ez. A sokszínű pluralista társadalom nagyon fontos. A nők elleni diszkrimináció ellen már évtizedek óta dolgozom. A szolidaritás, a párbeszéd elengedhetetlen, a társadalom minden szereplőjét be kell vonni. Nagyon sok feladatunk van még. Különböző mérföldkövek vannak, amelyeket egyiket a másik után sikerül elérni. Az elmúlt években az én hazámban az volt a helyzet, hogy felmerült egy fontos probléma, és ezt szeretném itt kiemelni. Regionális viták merülnek fel. Vannak olyan régiók, ahol még mindig fegyveres konfliktusok vannak, ott a nőket ez rendkívül hátrányosan érinti. Nagyon sok szíriai menekültet vett föl az országunk. A konfliktus helyzetek olyan helyzetek, amelyben főleg a nők, amelyektől főleg a nők szenvednek. Nagyon sok menekült érkezett hozzánk, főleg nők és gyermekek. A menekültek 85%-a nő vagy gyermek, szegények, nincsen semmiük, képzésben sem vettek részt, igyekszünk megoldani ezt a helyzet, helyzetet. Törökország már 5 milliárd dollárt költött arra, hogy a menekülteket ellássa, elhelyezés ellássa. Ezzel egy időben megpróbálunk nekik oktatást biztosítani. A nők jogaikért való harc, a női jogikért való harc keretében ez nagyon fontos téma. Ne felejtsük el, hogy a menekült nőknek is biztosítani kell a jogaikat nekik is joguk van egészséges környezetben élni, ahhoz hozzászólót megszakítja az Elnézést kérek, tisztában vagyunk azzal, hogy milyen problematikára hívta fel a figyelmet. Minden esetre, ha ilyen mértékben lépjük túl az időkeretet, akkor megfosztjuk a többi kollégát attól a lehetőségtől, hogy szintén felszólaljon ebben a vitában. Ezért kérem, hogy tanúsítsunk egymás iránti szolidaritást, és kezeljük szigorúan a hozzászólási időt. Így tudjuk megadni a többieknek is a lehetőséget, hogy részt vegyenek ebben a vitában. Most pedig áttérünk a második panelre. Kihívások, az oktatáshoz, egy minőségi oktatáshoz való egyelő hozzáférés előtt. Most a második fordulóban három résztvevőt fogunk meghallgatni, három előadót, meg is adnám a szót az első előadónak, Vinkele asszonynak, aki oktatásügyi és jóléti miniszter volt Lettországban, most pedig a Lettországi Kulturális és Tudományos Bizottság tagja. Parancsoljon Vinkel asszony, a szó. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák! A jelenkori realitás azt követeli meg, hogy az embernek ne csak egy végzettsége legyen, ezt gyakran nehéz elfogadni a korábbi szovjet blokkhoz tartozó országokban, mint Lettország. A szovjet korban az élet sokkal egyszerűbb volt. Az ideális helyzet forgatókönyv a következő volt. Körülbelül 22-23 éves korban az ember e, befejezte tanulmányait, és aztán elhelyezkedett a szakterületén egészen a nyugdíjig. A nők esetében ez a nyugdíjkorhatár 55 év volt. Jelenleg az oktatás minősége nem csak egy diploma által fejeződik ki, amelyet az ember egy nagy tekintélyű intézményben szerez, hanem azáltal is, hogy az érintett személy hogyan tud alkalmazkodni az állandóan változó munkaerőpiachoz. Az Európai Unió és Lettország is egyre fokozottabban figyel egy intellektuális gazdaságra, amely technológiai szakértőket igényel. Számos országban, köztük Lettországban is, a férfiak kevéssé vesznek részt a családi életben, ennek, következés, ennek következményeképpen a nők nem rendelkeznek a családon kívül, a család életen kívül azonos esélyekkel. Aránytalanul oszlik el a felelősségvállalás, és ennek alapjában a férfi és női szerepek húzódnak meg a családi életben és a, szak, a szakmai életben is. Ezen sztereotípiák gyakran hiedelmekre épülnek, és ezen koncepciókat, ezen gondolatokat nem lehet jogalkotás útján megváltoztatni. A sztereotípiák az oktatásban is a nemek közti különbségeket fokozzák a nők Lettországban általában magasabb végzettséggel bírnak, mint a férfiak, ennek ellenére kevéssé reprezentáltak a technológiai ágazatokban, az oktatási rendszerben és később a munkaerőpiacon egyaránt. Lettországban a, ilyen tanulmányok esetében a végzettek 26,3%-a a nő, míg az egészségügy területén általában 90% a nők aránya. Számos probléma akadályozza az élethosszig tartó tanulásban a nők bejutását, például az óvodai oktatással kapcsolatos problémák is. Ennek következtében a nők gyakran hosszabb ideig vannak otthon gyermekeikkel, és kevesebb lehetőséggel rendelkeznek, hogy folytassák oktatásukat, vagy visszatérjenek a munkaerőpiacra, vagy felsőoktatásban vegyenek részt főleg a fiatalok tanulnak tovább, és azok, akik már magasabb végzettséggel rendelkeznek és azok, akik kevéssé kvalifikáltak, kevésbé motiváltak, hogy folytassák az élethosszig tartott tanulást. Nagyon nehéz összeegyeztetni a családi életet a munkával, és általában az oktatási programokat hozzáigazítják a munkaerőpiaci szükségletekhez, vagyis általában technikai képességekre helyezik a hangsúlyt, amelyeket általában férfi szakmáknak tekintenek. Noha Lettország egy kis ország, méretét és népességét tekintve, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés, beleértve az élethosszig tartó tanulást nem biztosít esélyegyenlőséget. A felnőtt oktatási programokba korlátozott a hozzáférés. A távoktatás sem elterjedt, még drága a, az oktatás. A az oktatási intézményekbe tömegközlekedési eszközökkel eljutni bonyolult. És a nyugdíj előtt álló nők a munkanélküliség szempontjából egy kockázati csoportot képeznek. Vannak továbbképzési programok, és támogatásban részesülnek azon munkáltatók is, akik a nyugdíj előtt álló nőket alkalmazzák. De egy további probléma a motiváció hiánya az új képességek megszerzése szempontjából. a pszichológiai tanácsadás és konzultáció költséges, az intézmények, az önkormányzatok forrásai pedig korlátozottak, hogy ilyen szolgálatokat nyújtsanak. Ezen kihívások egy része minden bizonyja nem pusztán Lettországot jellemzi. De ha összegyűjtjük a különböző EU tagállamok tapasztalatait, akkor tudunk csak jó megoldást találni. Végezetül szeretnék említést tenni egy nagyon pozitív példáról is. A részben állami tulajdonú telekom vállalat idősebb állampolgároknak számítástechnikai ismereteket nyújt, számítástechnikai képzést. 90 éves volt a legidősebb résztvevő, egy nő, és körülbelül tízezer állampolgár vett részt ilyenfajta oktatásban. Köszönöm. Thank you. Uh, give floor to second speaker. Köszönöm szépen. Reveló asszony a portugál um, parlamentben az Esélyegyelőségi Szakbizottság elnöke. A nők, uh, változ, a nők uh, jogai mindig is változtak, de Portugáliában csak az 1975 áprilisi forradalom eredményeképpen jött létre a demokrácia, és akkor számolták fel az összes nemi alapú korlátozást, amely megakadályozta, hogy a férfiak és a nők, a fiúk és a lányok egyelő mértékben férjenek hozzá az oktatáshoz, illetve azon munkahelyekhez, amelyek korábban tiltottak voltak a nők számára. A portugál alkotmány az esélyegyenlőségre épül, és lehetővé teszi, hogy az állampolgárok a, tör, a törvény előtt egyenlőek legyenek. Mindenki számára elismeri az oktatáshoz, a kultúrához és a tanuláshoz való jogot. Az áprilisi forradalom után a lányok be tudta, kapcsolatba minden, be tudta kapcsolódni minden akadály nélkül az oktatási rendszerbe, és az oktatás minden szintjén egyre nőtt a lányok száma. Ez a tendencia jelen időnki, a jelenkorig fokozódott. Ezzel egyidejűleg a demokrácia 1975-ben kezdődött Portugáliában, akkor mondták ki a nők nemzetközi évét, és számos konferenciát is rendeztek már azóta. Egészen addig még elérkeztünk 1995-ig, amikor is a nők jogairól került megrendezésre egy nemzetközi konferencia, és 12 kritikus területtel foglalkoztak itt. Az oktatás szempontjából nagyon fontos a további beruházások eszközölése, hiszen ez kulcsfontosságú ahhoz, hogy a jogokat fenntarthatóan biztosítsuk, és esélyegyenlőséget garantáljunk a mindkét nem számára. Húsz év telt el a pekingi konferencia óta, és fel kell tennünk a következő kérdést. Egyfelől azt, hogy milyen értelemben sikerült a stratégiai célokat konkretizálni, az oktatás területén mennyire sikerült a férfiak és a nők közti esélyegyenlőséget előmozdítani, a képzettség és az oktatási rendszerhez való hozzáférés szempontjából, tekintettel a társadalmi, gazdaság és politikai változásokra, amelyek a világban az elmúlt időben bekövetkeztek, hogyan sikerült alkalmazni az esélyegyenlőségi politikákat, és sikerült -e javítani a nők helyzetén. Hazánkban 2012-ben a lányok 75%-a 20-24 év közti korcsoportban befejezte a középszintű tanulmányait. A fiúk esetében arany, alacsonyabb volt ez, ez az arány. Továbbra is léteznek azonban a továbbtanulási választások tekintetében különbségek. A nők, a lányok esetében körülbelül 81 százalék az egészségügy felé fordul, míg a mérnöki, a mérnöki szakmák esetében alacsonyabb ez az arány. 2012-ben a portugál nők 54%-a doktori képesítést szerzett. Annak ellenére, hogy az oktatásban a nők sikeréről tanúskodnak a statisztikai adatok, továbbra is fennállnak különbségek, és ezeknek a gyakorlatbeli alkalmazása is fennáll. Az oktatásban mindig is nagyobb arányban voltak jelen a nők, mint a férfiak, de megállapíthatjuk, hogy ami az óvodai oktatásban 98%-ot tesz ki a nők aránya, fokozatosan csökken az arányuk, amint az, ahogy feljebb haladunk az oktatási rendszerben. 44% az arányuk a felsőoktatásban, míg az azonos képesítéssel rendelkező férfiak 56%-ban vannak jelen a felsőoktatásban. Amikor sor kerül a jelöltek az oktatók kiválasztására, általában a nők hátrányosabb helyzetben vannak a docensek esetében csak 22% a nők aránya. A kutatásban pedig a nők kiemelkednek azon területeken, ahol fokozottan vannak jelen. Az orvos tudományok, a természettudományok, az agrártudományok és a bölcsészet bölcsészettudományok területén 50%-ot is meghaladja a nők aránya, míg a mérnöki, technológiai területeken alacsonyabb az arányuk. Ami pedig azt, azon területeket illeti, ahol a nők nagy számban vannak jelen, meg kell állapítsuk, hogy általában a vállalatok inkább a férfiakat választják. A nőket csak 28%-ban, míg a férfiak aránya itt meghaladja a 30%-ot. Ennek pedig komoly hatása van a nők esélyeire. A nő továbbra is eh, az egyedül viseli a háztartással kapcsolatos eh, felelősséget, és a gyermeknevelésben is eh, a nőkre hárulnak a nagyobb terhek. A felfedezések területén is eh, kiemelkedő a nők szerepe. A közelmúltban az alkalmazott biológia, az egészségügy, a környezetvédelem területén. A nők jelen vannak a laboratóriumokban, élvonalban állnak, de a vezető eh, posztokon inkább férfiakat találunk. A tudományos nemzetközi tudományos közösségben is eh, alacsonyabb a nők aránya. Nemzeti szinten nemzeti szinten hasonló a helyzet. Az oktatási rendszer lehetővé teszi a nők képességeinek, képesítéseinek elismerését, a nők kompetenciáinak elismerését, ugyanis gyakran nagyobb sikerekre tesznek szert, mint a férfiak. Ennek ellenére a társadalmi életben, a közéletben nem érvényesül az esélyegyenlőség az érdemek alapján nem tudnak kellőképpen előrelépni az egyetemeken, az intézményekben, a közigazgatásokban és a vállalatokban sem. Tudjuk, hogy a demokratikus iskola, a demokratikus oktatás elősegíti az esélyegyenlőséget, de az utóbbi időben azt is megállapíthattuk, hogy a gazdaság és pénzügyi válság következtében vannak olyan aspektusok, amelyek retrográd jelenségeket ösztönöznek az oktatási rendszerben. Például a tananyag gyakran a későbbi pályaválasztás tekintetében nemi alapú választásokat segít elő. Másfelől pedig még mindig gyakoriak az olyan magatartások, amelyek az oktatási rendszer hatásaként alakulnak ki, és amelyek eltérő pályaválasztást sugalnak a férfiak, a lányok, mint a nők, e, mint a fiúk esetében. azt sugalják, hogy bizonyos pályák esetében a nők jobban, jobban alkalmasak, mint a férfiak. És ez befolyásolja a tanárok hozzáállását is. Nagyon nagy elvárásokkal indult ez az évszázad az emberi jogok előmozdítása területén, de egy olyan világban élünk, hazánkban is, ahol a gazdasági és a politikai válság veszélybe sodorja a már szerzett jogokat, és az oktatás területén a negatív hatásokat az OECD 2014-es jelentése is bizonyítja. Az elmúlt kormányok által meghozott megszorító intézkedések az oktatási rendszerre komoly hatással voltak. Portugália egyre kevesebbet fordít ezen fontos területen, noha fejlődés szempontjából ez nagyon fontos. A GDP 3,6%-át fordítja csak az oktatásra, míg az OECD átlaga 3,85%. Portugália az egyik olyan ország, ahol csak 5,5%-ot fordítanak az állami oktatáson, ha az OECD átlag ennél magasabb. A 2015-ös költségvetés az oktatásra fordított költségeket csökkenteni fogja, és ezzel a döntéssel befolyásoljuk az állami oktatás működését minden egyes szinten, az oktatás felsőbb szintjén és a kutatásban is. Ez pedig, ezzel intézkedések ha kedveznek az, esély, az esélyegyenlőségnek. 2012 óta figyelhetjük meg ezt a tendenciát. Azóta az iskolai tanrend is romlott, a követelmények szintje is romlott, a tanárok helyzete, státusza is romlott, és ezek konkrét helyzetek, amelyek az esélyegyenlőség elvének ellent mondanak az oktatási rendszerben holott ez a jog, az esélyegyenlőség a portugál alkotmányban is le van fektetve. A 21. század elején a pekingi platform céljait, céljának elérését folytatni kell. Elkerülhetetlen, hogy a kormányzatok többet fordítsanak az oktatásra, előre mozdítsák a nők és a férfiak közti esélyegyenlőséget az ismeretszerzés minden területén a lányokat biztatni kell, ösztönözni kell, hogy az ismeretszerzés különböző formái felé forduljanak, mert így bővíthetjük a későbbi élet során az esélyeiket. Minőségi oktatást kell biztosítani, diszkriminációmentes oktatást, mert így a lányok és a fiúk együtt dolgozhatnak, a későbbi életben megoszthatják a felelősségüket, és hatékony és egyenlő lehet a társadalmi életben, a közéletben való részvételük. Köszönöm szépen. Obrigada. Köszönöm szépen, Revello asszony. Végezetül pedig megadnám a szót Agnieszka Kozlovska Vrajevicnek, aki a Nőjogi Bizottság tagja, és megosztja velünk tapasztalatait, amelyeket lengyel miniszterként szerzett pani przewodnicząca. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Hölgyeim és uraim, azzal kezdeném, hogy megpróbálom egy kicsit tágabb kontextusba helyezni a nemek közötti egyenlőség kérdését. Különösen négy terület területen tartok rendkívül fontosnak. Pénzügyi függetlenség, egyáltalán a pénzügyi viszonyok, amely között élnek a nők, munka, és azután a nyugdíjak és a nyugdíjak közötti különbség. Ezek tartalmi szempontból is a nők társadalomban betöltött szerepek szempontjából is nagyon fontos kérdések, és itt még sokat tennivaló. való. Alapvető fontosságú az, hogy a nők lehetőséget kapjanak arra, hogy össze tudják egyeztetni a munkát és a családot, az anyasághoz fűződő jogot említeném itt meg például. A nők közül egyre többen kellene, hogy döntés hozatali pozícióba kerüljenek, de hát még itt vannak a régi eh, szerepek, sztereotípiák, kulturális minták, eh, amelyektől nagyon nehezen tudunk szabadulni. Még egy fontos dolog, a nőkkel szembeni erőszak amikor a nyugdíjakban vagy a fizetésekben meglévő különbségekről beszélünk, most a béreknél ez a különbség 17 százalék, a nyugdíjaknál 39 százalék. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unióban egy átlag nő durván 40%-kal kevesebb nyugdíjat kap, mint egy nyugdíjas férfi. És ez borzasztó. Ez az a függ össze, hogy sok akadály halmozódik fel, és nagyon sok hibát követtünk el a politikában is. És ez végül is ilyen hátrányos pénzügyi következményekkel jár a nők számára, nő a szegénység a nők körében. Hogyha megnézzük a statisztikai adatokat, akkor látjuk, hogy olyan nők, akik nem dolgoztak eleget, nem is jogosultak nyugdíjra, és így idős korukban sokkal nagyobb a veszély annak, hogy szegények, szegényen fognak élni. Röviden még család és a munka összeegyeztethetőségéről is szólnék, illetve a munkához főződő jogról. Ez természetes, nem kell már küzdenünk különösebben azért, hogy dolgozhassunk, de hogy emellett anyák is tudunk-e lenni, ez sokszor nehezebb kérdés. Mikor megszület ez nem garancia arra, hogy minden szükségletünk teljesülni fog, és mindenhez jogunk van és minden vágyunk teljesülni fog. A képzés lezárása után a nőknek kell dolgozni, ha meg akarnak élni, és aztán egy adott ponton felvetődik a kérdés, hogy gyermeket is akarnak-e. Itt megnézhetjük a feministák nézőpontját. De az nyilvánvaló mérsékelt álláspont az, hogy lehessen dolgozni, és, és lehessen az emberek gyereke is. Ez a férfiak számára egyáltalán nem jelent problémát. Számos vizsgálat rámutat arra, hogyha egy férfinek gyereke van, és minden probléma nélkül dolgozhat, viszont a nők esetében akadályt jelent, ha gyermeke van. Sokkal nehezebben talál munkát, vagy nem tudja folytatni a korábbi munkáját. Itt eltérő szerepmodelleket találunk a társadalomban, és ez kulcsfontosságú kérdés. Ezen segíteni kell, hogy ne legyen, ne nőjön tovább az egyenlőtlenség, és ez is egyenlőtlenség, hanem otthon bizony jobban meg kell osztani a feladatokat a családon belül. A bizottság több tanulmányt készítetett, amelyek rámutattak arra, hogy otthon még egy napi 8 órában dolgozó nő 25 óra munkát végez, és összesen a férfiaknál ez csak 8 óra, tehát a heti otthoni munkával töltött idő. És ami engem különösen dühít, az az, hogy sokkal tovább dolgoznak a nők, tehát 10, heti 10 órával több munkát végez általánosságban egy nő. És sokszor jogadalmazás nélküli munkát végeznek a nők, ami azután oda vezet, hogy sokkal alacsonyabb nyugdíjuk is lesz. És ez mindez a ilyen sztereotíp utópiákkal függ össze, hogy kénnek mi a szerepe. És persze az igazságossággal is összefügg mindez, igazságosabbá kell tenni a helyzetet nők és férfiak között otthon is, és a munkahelyen is. De hát mindig beleütközünk ezekbe a sztereotípiákba, e, csipke rózsika, hamupipőke, ugye, akiket mindig jön a herceg fehér lovon, és e, megment, e, de hát nagyon sok országban sok feladatot csak a nők látnak el, és ezzel foglalkoznunk kell, ezen a problémán segíteni kell. Rátérve kicsit a művelődés, oktatás kérdés körére, hogyha itt mennyiségi szempontokat nézünk, akkor azt mondhatjuk, hogy nagyok az eredmények, sok mindent elértünk már ha azt a kérdést tesszük fel, hogy hány lány nő jár egyetemre, vesz részt különböző továbbképzésekben, akkor azt látjuk, hogy a nők aránya nagyobb, mint a férfiaké. És ez nagy beruházás tulajdonképpen a, a nőkbe, a nők oktatásába a nők tudják, hogy tovább elő messzebbre juthatnak, hogyha tanulnak, de azután egy ponton sokszor hiába végeztek felsőfokú tanulmányokat, akár többet is, tovább képezték magukat, és mégis a munkaerőpiacon nem javul a helyzetük, ennek ellenére, hogy sokat investáltak a tanulásba. Ezzel pocsékoljuk a tehetséget és azt a tudást, amit a nők a e, tanulmányok során megszereztek nem tudják felhasználni ezeket később a munkájuk során. Természetesen a férfiakban rejlő potenciált is e, ki kell használni a munkaerőpiacon de a nők esetében több a leküzdendő akadály, nem csak a formális oktatásban, hanem az egyéb oktatási formákban, mint coaching, vagy más alternatív oktatási formák, vagy iskolán kívüli képzési formák. Még egy dologra szeretnék utalni, amire már többször esett szó, ezek a sztereotépiák, kulturális berögzött minták, amelyek miatt eltérő módon neveljük a fiúkat és a lányokat és ezzel már megalapozzuk a későbbi szakmaválasztást is. Ez már sokszor az óvodában kezdődik, nem minden országban, a szerencsésebbekben nem, de sok országban már az óvodában más játékot kapnak a fiúk és a lányok, minden rózsaszín, kis babák a lányoknak, és technikai dolgok a fiúknak. Még emlékszem rá, körülbelül 20 évvel ezelőtt nagy harangongatással tájékoztatást kaptunk arról, hogy most már építő kockákkal a lányok is játszhatnak majd és a Barbie mellé megjelent Ken, és a fiúk is játszhattak a Barbie babával. Lehet, hogy ez most banális dolognak tűnik, de ez akkor nagyon jelentős nekifeszülést jelentett az előítéletekkel való szembenállást jelentett, hogy szakítsunk ezekkel a bevett mintákkal. Pedagógiai munkákat olvas, van, hát fontosabb lenne, hogy minél több nő, hősnőtről tanítsanak az iskolákban, például a történelmi tanulmányok során, hogy a nők önértékelése ez erősödjön. Még egy-két szót a iskolában alkalmazott könyvekről, tankönyvekről, de milyen tankönyvekből tanulnak a gyerekek. Nagyon gyakran megint csak az ilyen elavult sztereotípiák, az ilyen szerep modellek tükröződnek a tankönyvekben is. Ezért ezzel is gondolkoznunk kell, hogy nem el kell szakadni ezektől a megkövesedett mintáktól, de hát nem csak a tankönyvekben kapnak ezek helyet, hanem a komputeres játékokban, a médiában is. Mindig ugye a hősök, a szuper hősök a férfiak, akik küzdenek, harcolnak, ők mindig férfiak, a nők pedig, hát a nők nem ősiesek, hanem leggyakrabban úgy vannak feltüntetve, hogy vagy szépek, vagy anyaként kapnak szerepet, de hát szuperhősnő, mint nő, az nagyon ritkán bukkan fel és ez aztán megalapozza az elvárásokat és a nők eszemben támasztott eh, elvárásokat. Hogy mondjak egy személyes történetet, a kisfiam pár éves volt, amikor azt mondta, hogy egy olyan klassz játékot kaptam, és ezzel, ezzel lányok is tudnak játszani. Különböző hősöket lehetett kiválasztani, korábban csak csak fiúk szerepeltek, fiú szereplők voltak a játékban, és végre megjelent egy-két lány figura is. Gondolnunk kell például természetesen a szexuális felvilágosításra is, és arra is, hogy ezt már korán el kell kezdeni. És ez összefügg azzal is, hogy a média hogyan mutatja be a lányokat és a fiúkat. Gyakran vannak szexuális célzások, és sokszor nyugtalanító az, ahogyan a nemi kapcsolatok, a szexuális kapcsolatok ábrázolása kerülnek a médiában. Az oktatás minősége, erről is néhány szót. Itt nagyon-nagyon fontos, hogy ne lehessen semmilyen diszkrimináció, és ne erősítessenek tovább a sztereotípiák a társadalommal. Köszönöm. Muchas gracias a las... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a résztvevőknek az előadásokat. Nagyon érdekes volt mindaz, amit hallhattunk, és minden bizonyal elgondolkodtató ez mindannyiunk számára. Most pedig megnyitnám a fordulót, és meghallgatjuk a hozzászólókat. Emlékeztetném őket arra, hogy két percben tudjuk meghallgatni az, a vendégeket. Gerard Krople következik, akinek a nevét valószínűleg rosszul ejtettem ki, mondja az elnök. Ő az Oktatásügyi Bizottság tagja az ír szenátusban. Köszönöm szépen. Elnök asszony, Crockwellnek hívnak. Szeretném általában az oktatás minőségét felvetni, és itt a tanácsadó tanároknak a szerepét szeretném kiemelni. Ezek a tanárok nálunk segítenek a gyerekeknek abban, hogy nem mindenképpen a szerepüknek megfelelő, vagy nemüknek sztereotípiának megfelelő oktatást válasszanak Korábban ezek a tanárok az osztálytermen kívül dolgoztak, most visszatettük őket abba a kategóriába, amelyiket úgy tekintünk, hogy osztálytermen belül dolgozó tanárok. Most a nem semlegestől a nem tudatos szerepvállaláshoz igyekszünk elmozdulni, és ebben odafigyelünk arra, hogy a gyerekek, főleg a lányok olyan szerepet választanak, amely nem tudatos. Nos, gondol, gondolhatják, hogy miért egy férfi beszél erről. Na, hát nekem nyolc lány testvérem van, egy feleségem, egy lányom, úgyhogy, és tudom, hogy a jogok és ugyanolyanok gyerek, fiúknak, lányoknak. A munkaerőpiaci lehetőséget tekintve, főleg a az, ok, az orvosi e, területen Érországban a tudománytechnológia e, területén nem növekedett a lányok száma az oktatásban, de az, az orvostudomány területén igen proaktív médiára van szükség, amely felmutatja a, a championokat, a, a lányokat, akik úttörő szerepet vállalnak egy bizonyos, eddig nem az ő nemüknek megfelelőnek tekintett szakmában, és kísérik őket, megmutatják a példájukat Szerencsére sok fiatal vesz részt ezekben a programokban. Ma láttuk például Manon példáját. Egy fiatal, egy kislány, aki az információs technológiában fontos eredményeket ért el. Azt szeretném kérni, hogy az Európai Uniótól, ha más nem is tesz, de legalább azt érjük el, hogy esélyegyenlőségi bajnokot nevezzünk ki minden, vagy válasszunk minden Európai Uniós iskolában, és ennek a feladata az lenne, hogy a lányok és a fiúk közötti egyenlőséget támogassa. Nos, gyakran félünk attól, hogy a nemekről beszéljünk. Én mielőtt megnősültem 35 eh, évvel ezelőtt, ugye azt mondta az író, hogy nem, nem igazán szeretünk a szexről beszélni, anyukám azt mondta esküvőm előtt, hogy most beszélünk valamiről, amit eddig nem beszéltünk, én mondtam, hogy eddig nem beszéltünk, és nem is fogunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig a horvát parlamentből Dunesz Poliár asszony következik. Hvala lijepa kolegice i kolege, škole u Hrvatskoj također... Köszönöm szépen! Az a horvátországi iskolák is gyakran a sztereotípiákban dolgoznak, sztereotípiákkal működnek, az iskolai könyvekben és tankönyvekben is a férfiak forgalmas, keményen dolgozó emberekként kerülnek bemutatásra, a lányok, a nők pedig finomabb szolidaritást vállaló személyeként. A lányok mindig legyenek tanárok, a fiúk pedig legyenek pilóták általában, ebből szoktunk kiindulni. Hogyha a férfiakkal hasonlítjuk össze a lányokat, sokkal eh, inkább marginalizált szerepet játszanak általában anyák, nagymamák, eh, falusi környezetben mutatják be őket. A nő eh, szerepe, az anya szerepe a családban van fontos szerepe, gondozó szerepe van, a családot ellátja, főz. A lányokat a nők egy ritkán mutatják be szakmai környezetben, és ha igen, akkor általában tanárok és ápolók. A nők általában vallásosak, érzékenyek, fenntartják a vallási hagyományokat és a családi tűzhely melegét. A férfiak a vezetők, ők az erősek, a nő azt jelenti, hogy család, a férfi azt jelenti, hogy szakmai karrier. Mit teszünk Horvátországban annak érdekében, hogy megváltoztassuk ezt a sztereotípiát? az egyenlő a nők és a férfiak szerepének megfelelő bemutatása fontos az, a tankönyvekben. A nem semleges szöveget kell megfogalmazni, a sztereotípiáktól el kell fordulni. Elkezdtünk egy reformot az oktatásban az alsó és felső tagozaton, általános iskolában, amely szintén a sztereotípiák elkerülését, a kettős sztenderdek megszüntetését, a kettős mérce megszüntetését célozza. A nőket és a, a lányokat és a fiúkat tájékoztatjuk a nemek közötti egyenlőségről, a, az oktatókat jobban felkészítjük erre a feladatra, a nemek közötti egyenlőséget támogatni kell, Megváltoztattuk a választási jogot a következő választás során kötelező lesz fenntartani a 40%-os női kvótát, és az, azokat a szabadulistákat, amelyek ennek nem felelnek meg, ezeket nem fogjuk engedélyezni. Köszönöm. Köszönöm szépen. A portugál parlament részéről a Pais asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. A portugál parlament nevében szeretném köszönteni az Európai Parlamentet és megköszönni ezt a kezdeményezést. És dr. Rebelo szerepét is szeretném megköszönni itt. Hozzászólásomat azzal szeretném kezdeni, hogy Malalát idézem. Ő Nobel békedíjat és Szaharov díjat is kapott az Európai Parlament részéről, és azt mondta, hogy a lányok számára mindent jelent az oktatás. Ehhez azt is szeretném hozzátenni, hogy a gyermekek számára nem csak Ázsiában, hanem mindenhol abszolút fontos értékű az oktatás. Fel kell lépni a nemekkel kapcsolatos sztereotípiákkal szemben, a munka, a család esetében is egyenlő esélyeket kell teremtenünk. Jelenleg a felsőoktatásban végzettek 60%-a nő Portugáliában. Az orvostudomány vagy az oktatás területén is jelentősen nőtt a nők aránya. Csak azt szeretném megjegyezni, hogy fontos az állampolgárok oktatása, nem csak Portugáliában, hanem Európa egészében, és olyan közpolitikákra, szociálpolitikákra van szükségünk, amelyek által felléphetünk a sztereotípiákkal szemben, és jobban össze tudjuk ezészhetni a család életet és a munkát, nem csak a nők, hanem a férfiak számára is, hiszen a nők és a férfiak is sokat veszítenek, ők is a vesztesek oldalán, oldalára kerülnek, hogyha nem, nem kellőek a beruházások a minőségi oktatás terén. Mert csak ezáltal tudjuk megteremteni azt a világot, azt az országot, amely egyenlőbb, igazságosabb, és teljesen függetlenül attól kell megteremtenünk ezt az egyenlőséget, hogy ki milyen nemhez tartozik. Obrigada. Köszönöm szépen. Most pedig az Európai Parlament nevében Szenyer Pirc képviselő kap szót. Voorzitter, dank u wel. <clears throat> Voorzitter, ik zit hier nu en ik dacht aan 30 jaar... Itt ülök, és 30 évvel ezelőttre gondoltam vissza, akkor Hollandiában egy képzésben vettem részt, mint gazda, és bekapcsoltam a politikába, és aktív lettem. Egy tanfolyamot végeztem, és nagyon drága, költséges volt ez a tanfolyam, de borzasztó nagy pozitívumot jelentett, nagy támogatást adott nekem a férfiak is elkezdtek sokkal tiszteleteljesebben kezelni engem ezek után. És vannak Hollandiában még olyanok, akik nők, sokan, akik aktívá válnak a vállalati életben vagy a politikában. Most 30 év után ismét itt ülök az Európai Parlamentben. Egy éven nyugdíjba mentem, abba hagytam a munkát, és azt mondtam, hogy hát ezért valamit kell csinálnom, és találtam magamnak egy olyan tevékenységet, ami, ahol is a nők egymást támogatják. De hát időnként a nők azért egymásra is féltékenyek, ezért első lépésben az nagyon fontos, hogy a nők megtanulják egymást támogatni. És el kell, elemeznünk el azt a kérdést is, hogy mivel is foglalkozunk a legszívesebben férfiakkal együtt is. Még egy dolog, amit nagyon sajnálok, eh, Hollandiában egyre inkább spórolnak a női szervezetek, egyre kevesebb eh, támogatást, pénzügyi támogatást eh, kapnak, és az egészségügyi ágazatban is ez a helyzet. Mindenképpen akár mennyire sok területen kell a pénz, a női szervezetek támogatását nem lenne szabad csökkenteni. Muchas gracias. Köszönöm szépen. A német Bundestag képviseletében pedig Dora Fitzerler kap szót. Ja, herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Németország képviseletében vagyok itt. Azt szerettem volna elmondani, hogy a sztereotípiák módosítása, megváltoztatása apró lépésekben eh, sikerülhet, törvénymódosításokkal is például. Eh, például Németországban eh, sikerült elfogadtatni egyéves kortól a, a bölcsödei helyek garantálását, aztán a részmunkaidő a nők számára, aztán a, emellett a szülői szabadság meghosszabbítása, amely lehetővé teszi a lassú visszatérést a munkahelyre, aztán a kvóta elfogadása, Németországban 30%-os kvótát fogadunk el, és a szankció pedig az üres szék. Németországra is érvényesek ezek a sztereotípiák. Elhangzott, hogy a nők ne csak, nem csak arra van szükség, hogy fontos példaképek legyenek a nők, hanem hálózatokat kell eh, kialakítani nőknek, nők között, ahogy a férfiak ezt már évszázadok óta csinálják. És aztán még egy fontos dolog, az ön által elfogadott eh, tanulmánya 7.4-es pont eh, beszélt egy fontos kérdésről, már nálunk a 70-es években készült egy erről szóló tanulmány, és azt láttuk, hogy mennyire fontos a monoedukatív oktatási struktúra, például matematika vagy tudományterületén, illetve a női egyetemek nagyon fontosak lehetnek. Itt nagy, ne csak a hófehérkéről és hamupikő pipőkéről beszéljünk, eh, hanem a lányoknál látjuk, hogy teljesen megőrülnek például a barbiért. A monoedukatív eh, eh, oktatási módszerekkel meg lehetne változtatni ezt a hozzáállást ö, és akár a karrierválasztást. Vielen Köszönöm szépen. Most pedig a görög parlament nevében neki asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Görögországból jöttem, és még előtt megválasztottak parlamenti képviselővé, egyetemi oktatóként dolgoztam, tehát engedje meg részemről néhány megjegyzést, amely oktatói tapasztalatomból ered. Ami még mindig, csak, még mindig kockán forog az az, hogy az oktatók oktatását ösztönözzük. A tanárok, az alap, a középszintű oktatás és a felső oktatás fontos, hogy hogy minőségi oktatást nyújtson a nemek közti diszkriminációtól mentesen, mert csak így lehet emancipált, sztereotípia mentes világot teremtenünk és megváltoztatnunk a világot. Az elmúlt évek során remélhetőleg a görög egyetemeken a nemek közti tanulmányok tekintetében nagy előrelépés történt, főleg a bölcsészet eh, tudományi karokon nyújtanak ilyen képzéseket, és eh, számos projektet is eh, finanszíroztak, amelyek a nemekkel kapcsolatos tanulmányokat és az egyenlőséget összefüggésbe hozzák a demokráciával. És végezetül engedjék meg, hogy kicsit eltérjek az oktatástól és a munka világát emeljem ki. Annak ellenére, hogy viszonylagos a görög oktatásban a nemek közti egyenlőség, óriásiak az eltérések a munkahelyeken nem annyira a szexuális zaklatásra gondolok, mint a nemi alapú megkülönböztetésre az alkalmazás során. A szörnyű gazdasági válság első áldozatai a nők voltak akik főleg rugalmas részmunkaidőben dolgoznak, a nők, és ők az elsők, akik az utcára kerülnek, hallgatólagos okokból, amikor gyermeket vállalnak. Ugyanis, ha valaki munkába áll, akkor nem, várható, nem várhatja, hogy terhessé váljon és gyermeket neveljen, és ezt a megkülönböztetést is figyelembe kell venni. Köszönöm. Muchas gracias. Köszönöm szépen. A, a munkajogi Bizottság részéről Svédországból Szerkán Kuszasszony következik. Tack så mycket, eh, fru ordförande, ärade ledamöter. Tack för Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a kezdeményezést, hogy megszervezték ezt a konferenciát. Nos, elnök asszony, amíg a nők alulreprezentáltak a politikában, kevesebbet keresnek, és ki vannak téve e, az erőszaknak, akár odahaza is, nem mondhatjuk azt, hogy megvalósult az esélyegyenlőség. Ezért e, támogatni szeretnénk a nemzeti parlament e, fontosságát, nemzeti kormányok fontosságát az ezen elleni harcban. Nagyon fontos, hogy Svédországban a miniszterelnök feminista és tagja annak a szervezetnek, amely az esélyegyenlőségért küzd. Feminista a kormány, feministák a miniszterek, akik az esélyegyenlőségért küzdenek. A kormány munkája ezen a területen nagyon fontos. Most megvalósult politikai posztok területén a teljes egyenlőség, és ennek a mainstreamingje is megvalósul politika területén. Meg kell nézni ezenben a munkaerőpiaci helyzetet, és ott is ugyanezeket az eredményeket várjuk el. Hosszú távú munkára van szükség. Csökkenteni szeretnénk a diszkriminációt, de kérdés, hogy hogy jutottunk el idáig? sajnos még nem sikerült minden eredményt elérni, amit kitűztünk magunk elé. A, a nők még mindig kevesebbet keresnek, sok alulfizetett munkát a nők végeznek, a férfiak kevésbé vigyáznak a gyerekekre, maradnak otthon a gyerekekkel, inkább a nő marad otthon, nincsen elég nincs megfelelő infrastruktúra a gyermekek ellátására, úgyhogy továbbra is folytatnunk kell a munkát azért, hogy az emberek a teljes palettáját élvezhessék a szolgáltatásoknak, és a valódi egyenlőség megvalósuljon a társadalomban. Köszönöm szépen, Kosz úr. Most pedig a Máltai Parlamenttől Márnén Fáruka következik. Madam Chair. Elnök asszony. Ahogy Manon mondta ma délelőtt, ő a technológiát választotta, és a technológiát igyekezte közelebb vinni olyanokhoz is, akik még nála is idősebbek voltak. Most a fiatalok ö, oktatják az időseket. Olyan időszakban élünk, ahol az oktatás, ahogy az oktatás megvalósul, és ahogy ezt kommunikáljuk a diákok felé, ez most már más formát ölt. Miért? Azért, mert amikor mi fiatalok voltunk, a családunk, a közösségünk, az, az iskoláink tanítottak bennünket. Most az, a közösség, a család, az iskola, és ennél még fontosabb a szociális média és a cyber oktatás van ránk hatással. Azt gondolom, hogy az összekapcsolódás elengedhetetlen, és így lehet a hézagokat megszüntetni. A nők, akik hozzáférnek az oktatáshoz, és azon nők között, akik nem férnek hozzá. Azért vagyunk itt, mert szeretnénk kiteljesedett, boldog nőket, férfiakat, gyerekeket, közösségeket. Ahhoz, hogy ezt elérjük, a különbségeket kell felvetnünk a nemek között nem csak az esélyegyenlőségről beszélünk, az egyenlőségről beszélünk, de ahhoz, hogy ez megvalósuljon, ehhez a, a nők és a férfiak közötti különbségeket fel kell vetni. A nők és a férfiak különböző sebezhető pontjait, és a nők életcik, életének különböző szakaszaiban felmerülő sebezhető pontokat és gyengeségeket. Köszönöm szépen, elnök asszony! Muchas gracias, continuamos. Köszönöm szépen, folytatjuk a vitát. Megpróbálunk meghallgatni olyanokat is, akik az előző fordulóban jelentkeztek, de akkor nem tudtunk szót adni nekik. Susana Rossz következik, a spanyol kongresszus részéről. Köszönöm szépen, Nelson Mandela azt mondta, hogy az oktatás a leghatalmasabb fegyver, amely által megváltoztathatjuk a világot. A gyermekekbe fektetni eh, nagyon fontos, mindannyiunk érdekét szolgálja, és ez eh, alapvető, hogyha biztosítani akarjuk a gyermekek jogait, de akkor is, hogyha a társadalmakat át akarjuk alakítani hiszen egy jog olyas valami, amit elismerünk, és amit senki sem tud elvenni az embertől. Az oktatáshoz való jog is ilyen. Az oktatási rendszer a megfelelő keret ahhoz, hogy felszámoljuk az egyenlőtlenséget és az erőszakot. Az oktatási központok a szabadság, az egyenlőség, az együttélés és a tisztelet helyszínen kell, hogy legyenek. A leghatalmasabb, legjobb eszköz az esélyegyenlőség megteremtése érdekében az oktatás. De olyan oktatásra van szükség, amely minőségi és befogadó, sőt, még ennél messzebbre is mennék, együtt oktatásról, koedukatív rendszerről van szó, egyenlő feltételeket teremtve a nemek között. A méltóságot, az erőszakmentességet kell előmozdítani, hogy a gyermekek később a társadalomban kifejezhessék hangjukat de vannak társadalmak, ahol a lányok nem mehetnek iskolába. Ha iskolába megy egy lány, képességeket szerez, fejlődik, ezáltal jobb döntéseket hozhat felnőtt életében ismereteket szerez, magabiztosabb lesz, és felemelkedhet, mert jogokat szerez. Egy olyan évben, amikor a középoktatásból kikerül egy lány, és dolgozik, a, ezen összegeket a családja használja fel. Ugyanakkor így nem tudunk esélyegyenlőséget teremteni, ismeretekre és fejlődésre van szükség a lányok oktatásába befektetni nem csak a jogokat biztosítja, hanem ez az a legintelligensebb döntés, amelyet, amelyet a kormányok hozhatnak. Mert így jobban felkészült, jobban, jobban képesített munka erőre tesznek szert az országok, amely által a GDP is növelhető. Az esélyegyenlőség nem egy cél, hanem a valós demokrácia felé vezető út. Így tudunk kilábalni az országainkat sújtó válságból is. A legjobb befektetés az, amelyet az oktatásba eszközöl egy ország. Köszönöm. Muchas gracias. Köszönöm szépen. Az olasz parlament részéről pedig Mara Karoci következik. Grazie. Nel mio paese registriamo molti Köszönöm szépen. Az én hazámban látjuk, hogy azért sok előrelépés történt a lányok oktatása területén, tudományjal kapcsolatban is, de persze sok még a probléma. Tudományos, természettudományos tárgyakban rosszabb eredményeket érnek el általában a lányok, mint a fiúk, valószínűleg azért, mert kicsit bizonytalanabbak, félnek, és ez negatívan befolyásolja az eredményeiket is. Tudományos területeken kevesebb lány tanul tovább, de azért folyamatosan nő az arányszámuk a felsőoktatásban. Fel kell lépni a még mindig fennálló sztereotípiákkal szemben. Szeretnék felidézni egy projektet. Olaszországban a 90 éve, 90-es évek végén kezdődött ez a projekt. És a következőről volt szó, ugyanerről, amit az előbb említettem, hogyan küzdjünk a sztereotípiák ellen. Sajnos egy idő után befejeződött ez a projekt, de azért hatással volt arra, hogy mi került a tankönyvekbe, a lányok, férfiakkal kapcsolatban elképzelt szerepekről. Most megint eljött az ideje, hogy érzékenyebbé tegyük a társadalmat ezekre a kérdésekre. Még gondolom, hogy a e, sikerre most nagyobb az esély. Most már azóta a parlamentben is sokkal több a nő, e, a női képviselő. És most először e, már elértük a 30%-os arányt a parlamentben. Köszönöm szépen. A koszovói parlamenttől Almalama asszony kap szót. Uh, thank you. Köszönöm, albánul fogok beszélni. Tisztelt európai parlamenti képviselők és nemzeti parlamenti képviselők! Abból, amit el akartam mondani, már nagyon sokat elmondtak az előttem szólók, Koszovóban is hm, hasonló a helyzet, mint a régióban, sőt, talán, mint az egész Európai Unióban. A legfontosabb, hogy tanítsuk a gyerekeket, és hm, az iskolákban a legtöbb tanár nő. A tankönyveket viszont többnyire férfiak írják. Nagyon fontos a tanárok számára, hogy az oktatás során hangsúlyt kapjon az, hogy nem szabad megengedni a diszkriminációt, a nemek közötti különbségtételt, és ez még nem feminizmus. A, vannak olyan illusztrációk, képek a tankönyvekben, amik a régi hagyományos sztereotípiákat támasztják alá, Ugye a lányokat általában úgy ábrázolják, hogy ők könnyebb munkát végeznek, és a férfiak, vagy nem annyira fontos dolgokat csinálnak, a férfiak végzik az igazán fontos munkát. Ez, ez diszkrimináció és ezért elsősorban a tanárok képzésébe kellene befektetnünk, hiszen kulcsfontosságú szerepet játszanak a tanárok. A családok szerepe is fontos, de én a hangsúlyt az iskoláknak adnám, és a tanárok szerepének. Itt sok pénzt kellene fordítani a tanárok ilyen típusú képzésére. De hát sokszor hiányzik a pénz, és ezért az oktatási minisztériumok, amikor összeállítják a tanterveket, oda kellene, hogy figyeljenek arra, hogy nőket is vonjanak be a tankönyvek megírásának a munkájába. Köszönöm. Köszönöm szépen. Végezetül pedig, még mielőtt elkezdenénk a következő fordulót és meghallgatjuk az előadóinkat, most a szerb parlament képviseletében Gordana Komi képviselő kap szót. Köszönöm. Személy szerint is nagyon hálás vagyok az Európai Parlamentnek, hogy megszervezték ezt a konferenciát. Szerintem a politika az emberekről szól, vagy kell, hogy szóljon. A 21. században, az informatika korban, a high-tech korában még mindig válasz választási lehetőségekről beszélünk, és arról, hogy hozzáféréssel biztosítani a tudáshoz, de lehet, hogy valaki nem ezt választja. Hallottuk azt, hogy a fiúk, a férfiak tanulhatnak, és mi nők, lányok nem mindig. Szerintem ennek legalábbis három oka van. Az első a civilizáció során mindig a férfiak alkották a szabályokat, a nők pedig mi követtük a szabályokat. Hogyha minden eh, lány számára biztosította magas szintű oktatás, és így eh, fejlődhet, eh, kiteljesedhet, akkor mi is képesek leszünk arra, hogy mi alkossuk, vagy változtassuk meg a szabályokat. Ezért valóban nagyon aktuális és remek, hogy ezt a mostani konferenciát éppen most szervezték meg. A második ok, ugye a jól viselkedő nők, valamennyien tudjuk, mit jelent ez, hogy valakit, mint nőt a társadalom elfogadjon. Nem olyan jó, hogyha egy nő mérnök, vagy pláne fizikus. Én egyébként ez voltam a formális képzésben, véletlenül lettem politikus. Azt javasolnám, hogy a lányok számára a 21. században E, új alapokra kell helyezni. És e, a harmadikok ok lehet, hogy nem e, a gazdaságok idején, nem csak a gazdasági, hanem értékválság esetén nem szabad, hogy megengedjük, hogy a nők, a lányok fizessék meg ennek az értékválságnak az árát. Köszönöm, Köszönöm szépen. Lezárjuk Lezárjuk ezt a fordulót, és most áttérünk a harmadik panelra. Konkrét lépések, amelyek által felruházhatjuk jogokkal a lányokat és a nőket az oktatás által. Átadom a szót az Oktatás és Kulturális Bizottság elnökének, Szilvia Kostának. Dear colleague Garcia Perez, Garcia Perez, uh, I'm very glad to... Köszönöm szépen, kedves Ilácsa García Pérez. Elnézést, hogy kicsit késtem, de egy másik épületben itt Brüsszelben vettem részt egy másik konferencián, amelynek a tárgya szintén az oktatás, az egyetemek, üzleti kapcsolatok volt. Ez is fontos téma. De nagyon örülök, hogy a női szakbizottság ezt a kezdeményezést tette. Nagyon érdekes szakbizottságok és különböző szervezetek működnek itt az Európai Parlamentben. A mi szakbizottságunk együtt, a FEM, a Nőgyi Szakbizottsággal egy tematikát dolgozott ki, és a küzdősen próbáljuk meghatározni a munkánk számára a prioritásokat. Most egy kicsit fel kellene gyorsítani az eseményeket, és ez jobban megy, hogyha olaszul beszélek, mert olaszul jobban ki tudom fejezni magam, és Szeretném üdvözölni a vitát, és engedjék meg, hogy bevezessem a következő pódium vitát. Három hozzászólónk lesz, akiknek majd megadom a szót, de ezt megelőzően engedjék meg, hogy én is röviden bevezessem ezt a panelt. Nem én leszek az első, aki ezeket a megalapításokat teszi. A 24. 20. században a igazi békés forradalom zajlott, az oktatás forradalma, és ezt mindenképpen látnunk kell, el kell ismerni, ezt most a 21. század elején is. A nők, tanárnők, tanítók, képzésével, oktatásával kapcsolatban nagyon sok minden történt. Erről elég sokat hallottunk, sokkal több nő tanul, mint korábban. Az EU-ban van egy nagy program, a Horizon 2020, amelynek a céljai közül már sokat sikerült megné. Így a nők aránya az oktatásban, ez a cél is tulajdonképpen teljesül, de mégis továbbra is nagy probléma a korai iskola elhagyók problémája. A lányok közül 12 százalék, a fiúknál 17 százalék eh, azok aránya, akik nem fejezik be tanulmányaikat, a cél a 10 százalék lenne. Hát ezért még küzdenünk kell. Sok eh, pozitív fejleményt látunk Észak-Európában is, de Máltában, Romániában is, eh, és még említhetnék más országokat is. Ami a felsőoktatást illeti, tudjuk, hogy a 20 éves 20 évesek 42 százaléka nő, és olyan nő, aki sikeresen befejezi a felsőoktatásban a tanulmányait. De természetesen azt is tudjuk, hogy azért még mindig van diszkrimináció, ha indirekt formában is, és van akár szegregáció is az egyetemeken, és oda kell figyelni ezekre a jelenségekre. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy semmi nem javult, de azért még mindig vannak problémák, a, sokkal több a nő a bölcsészettudományok, a diákokat oktató egyetemeken, mint a természettudományos karokon, vagy az kutatás területén. Sokkal kevesebb a nő, aki valamilyen műszaki pályát céloz meg, vagy műszaki területen dolgozik, ott is egyértelműen hiányoznak a nők környezetvédelem, energetika, informatika, digitális technológia, ez, ezek azok a területek elsősorban, ahol sokkal több nőnek kellene dolgozni. Még mindig túl kevesen választják ezeket a pályákat, szakmákat. Ha azt nézzük, hogy hány nő, tanár, oktató, az oktatás különböző szintjén. Nos, sokan, elég nagy számban, de azért ezen a területen se értük még el a céljainkat. Még mindig sok a sztereotípia, a valódi esélyegyenlőséget még nagyon sok tekintetben nem sikerült megteremtenünk, az iskolákban sem. És azután, ami a, azt a kérdést illeti, hogy mennyire sikerül a nőknek kibontakoztatni a bennük rejlő lehetőséget, itt is sok még a tennivaló. A Kulturális Szakbizottságban azon dolgozunk, hogy erősödjenek az olyan szakpolitikák, amelyek új pedagógiai modelleket kívánnak bevezetni a tanárok oktatásában. Ez is egyfajta empowerment. Emellett nagy kihívásokat jelent a nők, a lányok számára az is, hogy sikeres-e az integrációs politika. Itt is többféle modell van Európában, és tudjuk, hogy néhány országban egészen tragikus a helyzet, tragédiák is történnek. A nemek közötti egyenlőséget, az úgynevezett gender dimension, egy, egyszerre interkulturális dimenzióval is rendelkezik, és itt felvetődik többször az asszimiláció problematikája itt is nagyon sok még a tennivaló. És fontos az is, hogy a következő ENSZ ülésszakon 20 évvel a pekingi konferencia után Természetesen Európa is részt fog venni az ENSZ közgyűlésen, és Michelle Obama kampányát üdvözöljük. Mi is sok partneri kapcsolatot hozunk létre. Az egyik legújabb a More for More, és ennek a keretében szeretnénk több tanulási lehetőséget biztosítani a nőknek, és nagyobb védelmet a diszkrimináció minden formájától. Az UNESCO-ban is van történnek pozitív dolgok, a képzés, az egészségügy, a szegénység elleni küzdelem területén. A nők közül egyre többen vállalkoznak, ez is most már a valóság része. De jobban kellene értenünk azt, hogy mi a különbség, hogy milyen különbségek vannak a a művelődés, a tudás megszerzése és a formális oktatás között. És ide tartozik az is, hogy hogyan tudunk bizonyos magatartási mintákat továbbadni az újabb generációknak. Tehát mindazt, ami a komplex személyiséget kiteszi majd. Társadalmi szempontból nagyon fontosak ezek a szempontok is, hiszen így a szigorúan vett oktatási rendszerben megnyilvánuló különbségeket tudjuk kompenzálni, hogyha erősítünk más más kompetenciákat, például az, hogy valaki tudjon csapatban együtt dolgozni. Olyan, ezek a kompetenciák is rendkívül fontosak, sokszor fontosabbak, mint a formális oktatás kereteiben megszerzett tényszerű, tájszerű tudás. Tehát a formális iskolai képzésen kívül is, kívül megszerzett kompetenciákra sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a tantervekben is. Ez a nőket erősíteni, mert a nők jobbak eh, az ilyen kompetenciákban, eh, inkább rendelkeznek ezekkel a kompetenciákkal. És eh, akár az innováció számára is ezek a kompetenciák stratégiai jelentőséggel bírnak. Három fontos dolgot kellene megtennünk. Először is az oktatást a kisgyermekkorban kell kezdeni. Persze nagyon jó és szép, hogyha különböző oktatási modellről, modellekről beszélgetünk, vitatkozunk, de azért ne legyenek illúzióink azzal kapcsolatban, hogy mennyire semleges lehet az oktatás. Sok mindenre törekszünk mm, az iskolákban, de úgy gondolom, hogy a gyerekeknek meg kell tanulni azt, meg kell érteniük azt, hogy a különbségek is jók lehetnek és a saját önbecsülésük szempontjából is fontosak lehetnek a különbségek és ezeknek a tiszteletben tartása. A koedukált oktatás szempontjából gondolnunk kell arra is, hogy a mai világunkban teljesen más paradigmák léteznek. Sokkal horizontálisabb lett a társadalom, megszűnnek hierarchikus struktúrák. Utalnék vissza arra, amit a biztos asszony is mondott, és amit a Rodríguez asszony is a jelentésében foglalt, a következőről van szó. Olyan környezetet kell teremtenünk, és a lányok és a nők számára, ami elősegíti azt, hogy tovább tudják képezni magukat. Sokszor emlegetik a duális képzést, ez most nagy divat, Hát miről is van szó a duális képzés kapcsán? Először is tudást meg kell szerezni, és meg kell szilárdítani, de ugyanakkor a konkrét a gyakorlatban alkalmazható készségeket is, képességeket is meg kell szerezni. A múltban nem túl sikeres pályát befutó lányok számára ez egy kitörési pontot jelenthet Beszéltek többen is a szülői szabadságról, hiszen ez megkönnyíti azt, hogy jobban össze lehessen egyeztetni a családi életet és a munkát. Ezért különösen fontos, hogy a férfi és, és a nő is maradhasson otthon a kisgyermekkel. És gondoljunk a médiára is, milyen nagy szerepe van a médiának, a médiában, a sajtóban még mindig nagyon sokszor elviselhetetlen dolgokat propagálnak nőkről és férfiakról, elfogadhatatlan képeket közvetít sokszor a média, és ez sokszor teljesen szembe megy például azzal, amiről mi ma itt beszélünk. Ezekkel a kérdésekkel is foglalkozni kell, ezt mi tavaly megtettük a Nőgyi Szakbizottságban, volt erről is egy vita egy eszmecsere. Még röviden szeretnék szólni a vállalkozó nőkről, és a vállalatok eh, kapcsán is egyfajta tudatformálásra van szükség. A vállalatoknak látni kell, hogy olyan munkakörülményeket kell teremni, teremteni, ami kedvező a nők számára ez a társadalom és a gazdaság számára egyaránt pozitív hatásokkal fog járni. Sok tanulmány rámutat arra, hogy a képzés, az oktatás egyfajta multiplikátor hatást is kifejthet. A GDP is nő, hogyha minél többen tanulnak azok a vállalatok, amelyek investálnak a nőkbe, és ahol a vezető testületekben is több a nő, most már bizonyítottan sikeresebbek, például az innováció területén. És talán valóban itt még előtt ránk is vár egy nagy feladat, a következő generációra is sok munka vár, mi az első lépéseket megtettük, de minden új nemzedéknek természetesen az előző generáció által elért eredményeket meg kell tudni védenie, és ugyanakkor új értelmezést is kell adni ezeknek az eredményeknek. Most át megadom a szót majd a szakértőinknek, a panelvita részvevőinek, Először Stanimira Hagyimitova asszonynak, aki Bulgáriából érkezett, és tudjuk, hogy ő a bulgár esélyegyenlőség területén működő első NGO civil szervezetet hozta létre, és mint egy 40 projektet valósítottak meg az ő irányításával. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, tisztelt képviselők, kollégák, Nemzeti Parlamentből, Európai Parlamentből, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy Megoszthatom önökkel néhány gondolatomat a nemi esélyegyenlőség témájában. A Szofiai Műszaki Egyetemen végeztem, és aztán közgazdasági diplomát is szereztem. A nemek közötti esélyegyenlőség a témájának a konferencia, konferenciának. A nemek közötti esélyegyenlőség megvált, ezért való küzdelem, ez megváltoztatta az életemet. A nők felkészítése arról szól, hogy elérjék teljes potenciáljukat, megvalósítsák önmagukat. A nőket és a kislányokat erre fel kell készíteni, és ezt az oktatás középpontjába kell helyezni. Emellett újra kell értékelnünk az oktatást, és újra meg kell határoznunk ezt. Azért kell ezt újraértékelni, mert fontos, hogy az értékelés ne csak az általános iskolában, hanem a középiskolában és az után is folytatódjon. Más szóval, az oktatás az élethosszig tartó tanulásról kell, hogy szóljon. Emellett a tisztelet és az érzékenység meg kell, hogy valósuljon a nemi es- esélyegyenlőség irányába már a óvodai kortól. Tíz évvel ezelőtt megvizsgáltunk, megvizsgáltuk 40 iskola és három óvoda tankönyveit, oktatókönyveit, oktatási anyagát, és el tudják képzelni, hogy ez milyen sikeres volt. Ez a, a, erre azonban arra, ehhez azonban arra van szükség, hogy az, a tanárokat megfelelően felkészítsük, és meg kell valósítani a nők számára a család és a munka összeegyeztethetőségének feltételeit, ahogy ezt már többen is említették újra eh, kell gondolni a központi témákat. Nem csak az oktatás az nem csak az arról szól, hogy megtanuljunk írni, olvasni, hanem ez a globalizáción belül más fontos minőségeket is jelent, önismeret, társadalmi ismeretek, állampolgári ismeretek, stb. A gyermekek, a lányoknak például a, a, nagyon fontos az, hogy a testükben kényelmesen érezzék magukat. Ez is ebbe tartozik. Az oktatók megfelelő készségekkel kell rendelkezniük a kultúrák közötti kommunikációban. A negatív sztereotípiák leküzdése fontos. Az idegen ellenesség leküzdése. Megfelelő kommunikációt kell biztosítani, globális A globális szerepvállalás ezen a területen elengedhetetlen. Az, az UNESCO oktatási tanácsa is nagyon fontos oktatásokat, oktatási formákat különböztet meg, a formális, a nem formális és az informális oktatás. A nem formális és az informális oktatás kiterjedhet a, a nemi alapú erőszak elleni harcra is például. Négy pontot fogok említeni. Az egyik az a nők emberi jogaira koncentrál, a második arról szól, hogy figyeljünk oda a különböző társadalmi csoportokat érintő kérdésekre, a harmadik az oktatókról, tanárokról, végül pedig a pénzügyi lehetőségekről, beruházásokról szól majd. Az iskola kell, hogy legyen a nők emberi jogainak legjobb támogatója és terjesztője és a nemi sztereotípiák megszüntetésének előfutára. De ez nem történik meg, kivéve néhány skandináv országban. Amire szükség van, az az, hogy a nők emberi jogairól tájékoztassunk, a szexuális egészségről ö, oktassuk a gyerekeket. Az interneten megvalósuló szexuális visszaélésről ö, tájékoztassuk az embereket itt ebben a, a, a áldozatok 80%-a fiatal lány. Ö, a fiúkat be kell vonni a nemi alapú erőszak elleni harcba. A nők elleni erőszakról beszélni kell, a nőket fel kell készíteni arra, hogy elutasítsák az áldozat, áldozat szerepét. Az oktatásnak szerepe van az, az ágazati szegregációban is a munkaerőpiacon. Meg kell néznünk azt, hogy mit tanulhatunk, milyen képességeket szerezhetünk. Ez összefügg a gazdasági függetlenséggel a nők esetében, és később Később pedig a lányok, nők részt vehetnek a döntéshozásban, a politikában például a nők gyakran szegények, nem tudják megfizetni a választási kampányú költségeit. Önök, politikusok ezt tudják, ennek tudatában vannak. ettől függnek, emiatt függnek vagy az üzlet, üzleti világtól, vagy a párt vezetőségétől, és ezzel megint csak alárendelik magukat ezeknek a hatalmi struktúráknak. Hogyha a nők inkább társadalomtudományban, társadalomtudományi területen tanulnak tovább, akkor kevesebb fizetést kapnak, és a végén marginalizálódnak. Ez hatással van, ez hatással van általánosságban a minőségre. És természetesen a középiskolákban a különböző gyakorlati lehetőségeket Itt láthatnak egy petíciót, amelyet idén nyújtottak be március 8-án, március 8-a alkalmából. És én ezt természetesen aláírtam, mit lehet tenni annak érdekében, hogy a technológiai nemi hézagot megszüntessük. Hiszek abban, hogy az igazságos világ attól függ, hogy a nőket és a lányokat bevonják-e az oktatásba, a tudomány és a technológia világába. Biztosítani kell, hogy a nők és a, gyereke, a nők és a lányok az tudományos technológiai forradalom központi homlokterébe kerülnek továbbra is be kell ruházni a nők oktatásába, tudomány és technológia területén. Biztosítani kell, hogy részt vegyenek a tudományos és technológiai világban, javítani kell a nők részvételét, számarányát a tudományos és technológiai munkák, munkahelyeken, és biztosítani kell, hogy a tudomány és a technológia választ adjon a nők szükségleteire. Most néhány szót hadd szóljak a specifikus társadalmi csoportokról itt említhetünk etnikai csoportokat, illetve bevándorlókat. Mi a helyzet a roma nőkkel és lányokkal? Tudjuk, hogy alacsonyabb szintű az oktatás, az ő esetükben kevesebb időt töltenek iskolában, nagyobb a valószínűség, hogy megszakítják a tanulmányaikat. Az egyik legfontosabb ok erre az, hogy az korán esnek teherbe, szexualitással összefüggő kérdések, kevésbé képzettek ezek a nők. De nézzük meg az utolsó mondatot ezen a fólián. Az ügynökségünk az etnik csoportoknak nyújtott ö, ö, oktatásért felelős ügynökségünk elnöke azt mondta, hogy 2004 és 2014 között bizonyos pozitív változásokra került sor Bulgáriában. A roma nők például kevésbé tehát valószínűbb, hogy tovább tudnak tanulni, és kevésbé valószínű, hogy hamar idő előtt abba hagyják az iskolát. 3500 roma tanuló van az egyetemeken, polgár egyeteme, egyetemeken, ebből 2000 lány vagy nő. Ez tényleg egy nagy előrelépés. Néhány szót hadd szóljak a bevándorlókról. Nagyon fontos a specifikus programok bevezetése arra vonatkozóan, hogy a bevándorlók a befogadó ország nyelvét megtanulják. Elkötelezett tanárokra van ehhez szükség, nőkre, férfiakra. Olyan tanárokra, akik a nemi esélyegyenlőség terén képzést kaptak, és a nők és a férfiak közötti egyenlőségről meg vannak győződve. Ez nagyon fontos. Nagyon elcsodálkoztam, amikor Láttam eh, ezt a listát, és láttam, hogy a 35 eh, képviselő közül csak két férfi van a eh, nőjogi bizottságban. Tehát a férfi kollégák fele itt van ezen az ülésen, de a nők fele nincs itt ezen az ülésen. Na most térjünk vissza a, a tanárokra. A pénzügyi beruházás oktatásba. Ebben sajnos az én országom nem annyira vezető, a GDP 3,5%-át fordítottuk oktatásra, ez nem elég. Végül az egyenlőség összefügg azzal, hogy hozzáfére minden diák magas szintű, jó minőségű közoktatáshoz hat összefüggésben, ami hat, hangsúlyozom azt, ami a 2016-2020 cselekvési tervben szerepel, az Európai Uniónak a nem érzékeny ö, oktatást kell támogatni belül, Európán belül és kívül, hogy a tagállamokat ezzel felkészítse arra, hogy a legjobb gyakorlatokat kicseréljék egymás között és a harmadik országokkal. Köszönöm a figyelmüket! Many, many thanks. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy megosztotta velünk ezen konkrét tapasztalatokat és javaslatokat. Most pedig megadom a szót a második előadónak, szintén 10 percben, Zeilinger asszony, aki egy aktivista és oktató is, és aki különböző kézikönyveket is kiadott az önvédelem témájában, amelyek egyébként rendkívül érdekesek, úgyhogy nagyon nagy érdeklődéssel várjuk az előadását is. Köszönöm, elnök asszony! Azért jöttem el, hogy olyas valamiről beszéljek, ami kapcsolódik ahhoz is, amit az előttem szóló mondott, az oktatás nem formális részére utalnék, a feminista önvédelemről szeretnék beszélni. Erről sok mindent hallhattak már, mert a társadalmi változás, ami szükséges ahhoz, hogy valós nemek közti egyenlőséget előmozdítsunk, ez a feminizmus nélkül nem mm, létezhet. A feminista önvédelem már 110, 110 éves múltra tekint vissza és a célja az, hogy fejlesz-e a lányok és a nők kritikus gondolkodását, a szociális, politikai, kulturális kontextusban, amelyek az egyenlőtlenségekért felelősek. És az is a célunk, hogy a szolidaritást fejlesszük a nők között. Olyan alapelveket alkalmazunk, amelyek a feminista pedagógiából erednek. Ezek közé tartozik a koherencia, a célok és a módszerek között, amelyeket alkalmazunk, ami azt jelenti, hogy ha szeretnénk jogokat szerezni, akkor ezt önkéntes alapon kell megtenni. Senkit sem kényszeríthetünk arra, hogy tanuljon meg kiállni jogaiért. Itt tehát fellépünk fellépünk az egyenlőtlenségekkel szemben. Nem csak arról van szó, hogy az intellektuális képességeket fejlesszük, hanem meg kell ismernünk testünket, meg kell ismernünk saját magunkat, az élettel kapcsolatos döntéseket kell meghoznunk, és mindez összefügg azzal a környezettel, amelyben élünk. Aztán ott van a részlegesség is, vagyis az, hogy mindenki saját életének szakértője, és így oktatóként felelősséggel bírunk, ugyanis az ő oldalukra kell állnunk, és segítenünk kell őket, hogy az élettel kapcsolatos fontos döntéseiket valóra válthassák. Lehet, hogy nem értünk egyet azon döntésekkel, amelyeket meghoznak, de feminista önvédelmi tanárként ez azt is jelenti, hogy aktivistaként más témákban is fellépünk az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében. Így például az elnyomás különböző formáival kapcsolatos mítoszokat el kell oszlatnunk, amely elnyomás például megjelenik a tantermekben, vagy azokon kívül a homofóbia, transzfóbia és egyéb elnyomási formákra gondolok. Ez is összefügg a feminizmussal. aktivistaként beszélek, aki itt Brüsszelben egy kis szervezetben dolgozik. Együttműködünk a különböző közösségekkel. Az elsődleges feladatunk az az, hogy megelőzzük a nemi alapú erőszakot, megtegyünk mindent annak érdekében, hogy ez ne következzen be, még mielőtt bekövetkezne. Egy kis csapatban dolgozunk, és nap mint nap a túlélésért küzdünk, hogy boldoguljunk, támogatást szerezzünk, hogy ki tudjuk tölteni a jelentéseket, és úgy gondolom, hogy az itt képviselt országokban vannak hozzánk nagyon is hasonló szervezetek, kis szervezetek, amelyek a napi szintű túlélésért küzdenek, és amelyek semmilyen elismerésben nem részesülnek a hivatalos politika részéről. Önvédelmi eh, oktatást nyújtunk, de foglalkozunk a közszférával is, ugye a, a biztonsági érzés fokozásával megpróbálunk gondoskodni arról, hogy a nők a társadalomban, a közéletben magabiztosabbak legyenek, biztonságban érezzék magukat az utcán, akárcsak a médiában. És több mint 700 nőt tudunk kiképezni évente, de a, ezen 700 nőnél sokkal több nőhöz is eljutunk, ugyanis publikációkat adunk közé, és konferenciákon is részt veszünk. Mit jelent a feminista önvédelem? Tudom, hogy amikor erről beszélünk, a legtöbben a különböző harci sportokra gondolnak, mint a karate és egyebek. Itt nem arról van szó, hogy bárkit is arra tanítanánk, hogy megverjen másokat. Itt arról van szó, hogy önbizalmat próbálunk önteni a, a nőkbe, hogy meg tudják hozni saját döntéseiket. Egy definíció, mm, amelyet megemlíthetnénk, és amivel minden oktató egyetért, az az, hogy a feminista önvédelem mindaz, ami által a lányok és a nők élete biztonságosabbá válik. A legtöbb általam ismert módszer négy fő alkotóelemből áll össze. Először is a helyes és kritikus információ, nagyon sok ugye a mítosz azzal kapcsolatban, hogy mit is jelent a nők elleni erőszak, milyen körülmények között kerül erre sor kik az elkövetők, de ezen mítoszok nem segítik számunkra a felkészülést és az erőszak megelőzését elkerülő megelőző stratégiák, technikák is fontosak. Tisztában kell lenni a jogokkal, a társadalom törvényeivel, azon szolgáltatásokkal, amelyekhez hozzáférhetünk, amennyiben ezek szükségesek. Egy további fontos elem pedig a különböző eh, nonverbális eh, technikák, amelyek által a magabiztosság eh, növelhető, ezeknek a gyakorlati megvalósításán van a hangsúly. Fontos, hogy az ember a mindennapi helyzetekben reagálni tudjon, amikor diszkriminációnak van kitéve, amikor valaki olyasmit tesz, amit nem szeretünk és meg kell tanulnunk véget vetni ezen helyzeteknek. A legtöbb helyzetekben nincs szükség arra, hogy az ember ütést alkalmazzon, lehet másképpen is véget vetni az ilyen helyzeteknek. De természetesen van a fizikai védelem, a különböző védelmi technikák, amelyek egyszerűek és elérhetőek. Ezen technikákat egy-két nap alatt elsajátíthatja bárki, és nincs szükség éveken át tartó gyakorlásra. További fontos elem a pszichológiai felkészülés, amely által az ember túlléphet az akadályokon, amelyek a szocializáció során, amelyeket belénk épültek. Nem szükséges bárkit is bántani, megsérteni ahhoz, hogy magabiztosabbnak érezzük magunkat. Tehát itt nem a személyes fejlődésről van szó, hanem ez egy kollektív tanulás, stratégiák kiépítése a nők között, kollektív stratégiák és a szolidaritás fejlesztés. Az egyik nagyon fontos üzenetünk az az, hogyha szeretnénk megváltoztatni a társadalmat, amelyben élünk, ezt nem tetjük meg egyedül. Más nők támogatására, együttműködésére szükség van a társadalmi változás érdekében. Az feminista önvédelem azt is jelenti, hogy meg kell tudnunk, hol vannak a határoink, korlátaink, ezeket tisztelben tartják-e vagy sem, és meg kell tanulnunk nemet mondani Aztán vannak fizikai, testi technikák, és azt is figyelembe kell venni, hogy mit jelent a nők és a lányok számára egy biztonságos élet, hogyan lehet ezt elérni. Természetesen egy további fontos kérdés, amikor az erőszak megelőzéséről beszélünk, az az, hogy működik-e, és hogy jó hírünk az, hogy igen, működik. Nagyon sok kutatás alátámasztja ezt a 70-es évek óta. Ezekből kiderül egyértelműen, hogy a nők ellenállása az erőszakkal szemben elősegíti azt, hogy kikerüljenek ezekből a helyzetekből. És ami jól működik, az, az a korai fellépés, az intuícióra, a megérzésre való hallgatás, és ami szintén hasznos, az, az, hogy bizalmatlansággal vagy dűvel reagáljon az ember a habozás és a félelem helyett fontos, nem, hogy az ember ne egy stratégiát alkalmazzon, hanem egyszerre többet. A leghatékonyabb stratégiák az elrohanás, illetve a, az ellenállás. Az önvédelemmel kapcsolatos egyik fontos tényező, hogyha az ember ellenáll, akkor ezt a helyzet csak rosszabbá válik, de a kutatások nem ezt mutatják. A passzivitás jelenti a legnagyobb kockázattal járó stratégiát hogyha az ember verbálisan, nem verbálisan ellenáll, akkor jó esélyei vannak, hogy a lehető legjobban kerüljön ki ebből a helyzetből. Az erőszak megelőzése mellett a feminista önvédelem más következményekkel is járhat. Kutatások mutatják azt is, hogy a lányok és a nők, akik részt vettek ilyen oktatásban hatékonyabbak, meg vannak győződve arról, hogy saját maguk befolyásolhatják, irányíthatják életüket, és képesek döntést hozni. Függetlenebbek, és kevésbé félnek. Nincsenek ilyen elkerülő stratégiáik, amelyek által a társadalmi részvételük is alacsonyabb lenne. Az egyik ilyen magatartás az lenne például, hogy az ember otthon marad, nem hagyja el otthonát, vagy bizonyos helyekre jár csak, pusztán azért, mert mások nem biztonságosak. A feminista önvédelem a test imidzset is javítja, segít a sztereotípiák lebontásában, és az önbizalmat, a megelőző képességeket javítja. és a terápiákban is sikerrel alkalmazható. A feminista önvédelem rendkívül jó, én több mint 20 éve gyakorlom. Ugyanakkor sok támogatásra van szükség. Nem csak a feminista mozgalmak, hanem a hivatalos szervek részéről is. Tehát miért ne beszélhetnénk az elkövetkező jelentésben arról, hogy ezt az iskolákban is bevezetnénk az Európai Unióban? Miért ne lehetne integrálni a feminista önvédelmet a nemzeti cselekvési tervekbe, amelyeknek témája a nők vagy a gyermekek elleni erőszak. Szintén nagyon fontos, hogy a feminista önvédelem egy olyan tér, amelyben csak nők vannak jelen, és ki kell állnunk emellett, meg kell védenünk, hiszen itt a nők együtt vitathatják meg saját helyzetüket, sorsukat, realitásukat, és megbeszélhetik, hogy a társadalomban hol van szükség változásra. Végezetül szeretném felkérni önöket arra, hogy fontolják meg, milyen lenne az a világ, amelyben minden lány, minden nő tisztában van saját határaival, korlátaival, és képes kiállni ezen korlátokért, ezen határokért. Amikor mindenki képes arra, hogy nemet mond, ezt keresztül viszi, és érvényesíti akkor, hogyha ezt mások nem tartják tiszteletben. Köszönöm. Thank you. Thank you for this suggestion. Köszönöm szépen a javaslatokat. Ez számunkra is érdekes lehet. Ezeket a készségeket, amelyek nem is annyira soft skillek talán, jó lenne megtanulni. Érdekes volt ahogy említettem, konfliktus helyzetben úrá kell tudnunk lenni az érzelmeinken. Ez már majdnem egy filozófikus megállapítás volt. Most pedig szeretném megadni a szót Liliana Rodrigueznek, kedves kollégánknak. El fogja mondani, hogy az állt általa készített jelentésnek, amelynek címe hogyan erősíthetjük a lányok helyzetét az oktatáson keresztül. Erről fog beszámolni, és utána lesz egy sajtótájékoztató, amire majd el kell sietnie. Hát most megadom neked a szót. Most már csak 15 perc áll rendelkezésünkre, még 15 percig lesz tolmácsolás. Köszönöm. Köszönöm szépen, csak 10 perc áll rendelkezésemre, úgyhogy sok mindent ki fogok húzni a szövegemből. Mi ennek a jelentésnek a célja, vagy mik a célkitűzései? Beszélni fogok arról, hogy milyen pillérekre épül fel ez a jelentés. Portugálul fogok beszélni, mert jobban szeretek az anyanyelvemen beszélni, remélem, hogy van még tolmácsolás. Először is szeretném megköszönni a vendégeiknek, hogy eljöttek, és szeretném e, nem az adatokat vagy a jogi keretet fogom felvázolni, hanem mindenek előtt ez a jelentés, amikor ezt erre vonatkozó javaslatot megkaptuk, akkor a nők jogainak láthatóvá tételét eh, kellett eh, megvilágítanunk a magán szférában, illetve a közéletben is. Két bekezdést eh, szeretnék kiemelni. Az oktatás az iskolákban az esélyegyelőség érdekében a lehető leghamarabb kell, hogy elkezdődjön, ahogy az már elhangzott. Mindenek előtt az alapszintű oktatásban, sőt az óvodai oktatásban is, és aztán folytatódnia kell a középoktatásban és a felsőoktatásban is. A jelentés a következő általános célokat fogja felvázolni. Az első cél az, hogy biztosítjuk a nemek közti egyenlőséget az oktatás által. A második cél, eleget kell tenni az isztambuli egyezménynek, fel kell ruházni az oktatást a diszkrimináció megelőzéséhez szükséges eszközökkel. Ebből kiindulva pedig öt konkrét cél lenne. Az első, ezek közül megtelen megteremteni azt az oktatási kultúrát, amely előmozítja az egyenlőséget. Az oktatási anyagot, a tananyagot kritikusan kell felülvizsgálni, a döntéshozatal, a személyes és szakmai döntéshozatal során biztosítani kell az egyenlőséget, és előmozdítani azt, hogy a nők a felsőbb menedzsmenti posztokon is jelen legyenek, és gazdasági, anyagi szempontból függetlenné váljanak, hogy miért definiálni kell a célokat is, a konkrét intézkedéseket, amelyeknek orientációját az Európai Tanács határozta meg. Különböző tájékoztatási kampányokra van szükség az iskolákban. Támogatni kell azt, hogy a pályaválasztás során a lányok elmozduljanak a sztereotípiáktól, Felül kell vizsgálni a különböző pedagógiai anyagokat, tananyagokat, egy olyan iskolai kultúrát kell megteremteni, amelyben egyenlőség van a nemek között. A szülőket is ebbe be kell vonni, különböző fellépésekre van szükség, hogy az óvodai oktatásban a férfiak szerepe is nagyobb legyen. Valós esélyegyenlőségre van szükség, ehhez anyagi támogatásban kell részesíteni a családokat is, és ha most megnézzük azt, hogy a különböző parlamenti erők hogyan tudnak mindehhez hozzájárulni, szeretnék köszönetet mondani az együttműködésért, főleg Maragall képviselőnek. A nagyon fontos azok együttműködése is, akik közvetett vagy közvetlen módon részt vettek ebben a munkában. Három pillért definiáltunk, amelyekre épül ez a jelenség. Az oktatás, a tanterv, illetve a különböző pedagógiai anyagok. Ami a képzést illeti, meghatároztuk, hogy nagyon fontos, hogy a, form, a képzést előmozdítsuk, a tanárok képzését a különböző oktatási intézményekben a szülőket is jobban be kell vonni. És a különböző közösségi szervezetek támogatására is szükség nincsen semleges iskola, hogyan semleges tananyag sem, ahogyan azt Szilvia is előmondta, elmondta formális szempontból. A tagállamok hatáskörébe tartozik az orientáció kialakítása, nekik kell gondoskodniuk a diszkrimináció mentességről, és felül kell vizsgálniuk a tananyagokat, például a különböző oktatási eh, eh, szervezetek által. Az informális tananyagban, amikor a kiegészítő tevékenységekről van szó, ezek a formális tananyagot kell, hogy erősítsék, és mindig tisztelben kell tartsák az esélyegyelőséget. Fontos, hogy a lányok önbizalmát fokozzák, a testi képességeik javítását, például az önvédelmi képzések által, a technológiai, kutatási területeken is az oktatást támogatni kell. Ezek ugyanis később javítják a pályaválasztási esélyeiket, hogy el tudjanak távolodni a sztereotípiáktól, és vállalkozó szelleművé váljanak. Az Egyesült Államokban a szocializációs értékek állnak az oktatás középpontjában. Számos tanulmány készült erről és ezt a fajta tantervet a tanárokkal együtt kell kidolgozni. Különböző csap, csoportokban részt vesznek a kutatók, a tanárok, és ezen csoportok mikroszinten ugyan ilyen feladatok ellátására kell, hogy törekedjenek a tanulókkal. A tananyag, a tanterv különböző dimenzióit javítani kell a fiatalok bevonásával. A szociális politikai bevonást is javítani kell. Ezt még az iskolákban, a legkisebb szintű struktúrákban kell elvégezni, és be kell vonni ebbe a fiatalokat. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a tudományok felé fordítsuk a lányokat, hogy a szakmai életben a nemek elválása, nemek különállása csökkenjen. Kvótákat kell meghatározni a férfiak számára is az óvodai oktatásban és az alapszintű oktatásban. De mivel nincs időm, átugranék egy bekezdést, de kitérnék még a képzésre, ugye az információs és információs technológiákról beszélek, az interneten megjelenő zaklatással szemben is fel kell lépnünk, illetve a zaklatás minden egyéb formájával szemben az iskolán belül és kívül. Az oktatási intézmények és az önkormányzatok létre kellene, hogy hozzanak olyan tanácsokat, amelyekben a különböző oktatási intézmények, a belső és külső szervezetei is jelen lennének, így jobban lehetne a nemek közti egyenlőséget ellenőrizni. A sztereotípiákkal szemben hatékonyabban kell fellépni, ennek már az óvodai oktatásban kezdetét kell venni, és ezt az egész élet során nyomon kell követni. Támogatnunk kell a nőket, hogy a pályaválasztási döntéseik során az információ különböző területei felé forduljanak. Az anyaságról is beszéltünk már, ez sohasem lehet akadály a pályafutás során, hanem ezt pozitívumként kell értékelni a nők személyes és szakmai élete során, hiszen ez egy nagy nyereség a társadalom számára is. És természetesen ugyanez vonatkozik az apaságra is Éppen ezért ezen stratégiák, tartalmak és célok felülvizsgálása is szükséges A második szakaszban. Értékelni kell ezeket a különböző oktatási és kutatási intézményeknek, valamint olyan szakértőknek, akik a nemek közti egyenlőséggel foglalkoznak. A Horizon 2020-as program kellő finanszírozási keretet biztosíthat a különböző digitális anyagok, tankönyvek, pedagógiai anyagok pedig az iskolákban nagyobb szerepet kell, hogy kapjanak. Értékelnünk kell a nemekkel kapcsolatos diszkriminációt a tananyagban. Azt javasoljuk, hogy hozzunk létre olyan pedagógiai anyagokat is, amelyek előmozdítják az esély egyenlőséget és ilyen tapasztalatra már Portugáliában szert tettünk. Olyan, támoga- olyan oktatást támogattunk, amelyben a gyermekek a demokratikus értékeket elsajátíthatják, ezek közé tartozik a nemek közti egyenlőség is, ez a társadalomban az együttélés szempontjából kulcsfontosságú. Azt hiszem, hogy az lenne a cél, hogy ne kelljen többé olyan jelentést kell, ne, ne kelljen többé olyan jelentést írnunk, amikor az emberi méltóság áll a figyelem középpontjában. Az iskolákban kell a nemek közti egyenlőséget előmozdítanunk, és arra számítunk, hogy a tagállamok ezt nem is, nemzeti szinten megteszik. Díjazhatjuk azon iskolákat, amelyek élen járnak, és a demokratikus együttélés, a demokratikus értékek által tudunk fellépni a szegénységgel szemben is. Ehhez komoly beruházásokra van szükség, amelyek nem összeegyeztethetőek a megszorító eh, politikákkal. A Horizont 2020-as program és a stratégiai beruházási alap ehhez is nyújthatna támogatást. Köszönöm. I will open now the debate. Uh, Szeretnék köszönetet mondani az előadóinknak, és reméljük, hogy most lesz még néhány kérdés, még 15 percünk van, a tolmácsok maradnak. Kettő percet kap minden hozzászóló. Hát Kintanila képviselő Spanyolországból. Köszönöm szépen, elnök asszony! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mindenek előtt szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, azért, hogy eljöttek és részt vettek ezen a nagyon fontos rendezvényen. A Nemzetközi Nőnap alkalmából jöttünk össze, hogy beszéljünk arról, hogyan lehetne az oktatáson keresztül erősíteni a lányok, nők jogait. Az Európai Unió tagállamaiban is azt tapasztaljuk, hogy a nők 54%-a rendelkezik felsőfokú végzettséggel. Spanyolországban ez az arány megközelíti a 60 ot De akkor kérdezhetjük, miért nincsenek ott a nők, ahol a döntéseket hozzák a vezető posztokon, miért vannak jelen sokkal kisebb arányban a dolgozó népesség körében, miért nem állnak az élen a nők, hol siklanak félre a dolgok, mi történik ezekkel az egyetemi végzettségű nőkkel, akiket azután elveszítünk a szem elől, nem lesznek vezetők a gazdaságban, a, az iparban. 40 éve volt Mexikóban az első konferencia, a nőnap, nemzetközi nőnap alkalmából, 20 éve volt a pekingi konferencia, és még mindig nem sikerül elérni a céljainkat. Még mindig azt kell mondanunk, hogy nem valósul meg a nemek közötti egyenlőség, az esély egyenlőség, főleg abból a szempontból, hogy kik a döntéshozók. Az emberiség egész is előbbre léphetne, hogyha ezen sikerülne segítenünk, változtatnunk a tagállamok parlamentjei, és itt az Európai Parlament, a Nőgyi Szakbizottság is sokat dolgoznak, különböző dokumentumok készülnek, most is lesz egy zárójelentés a pekingi platform számára, és volt a 2015 agenda. Ebben is megpróbáltuk felemelni a hangunkat, és elérni azt, hogy az Európai Unió hangját mindenütt lehessen hallani, hogy nagyon komoly kötelezettséget vállaljunk arra, hogy erőfeszítéseket teszünk azért, hogy több nő kerüljön csúcspozícióba és vegyen részt részt eh, a döntések meghozatalában. Sokan azonban nem akarják igazán, hogy ez megtörténjen. És vannak olyan kormányok, amelyekben eh, nincsenek nők, vagy nagyon kevés nőtagja van a kormánynak. Hát ilyet is látunk a politikában. Eh, Darei a palavra agora Eh, Köszönöm szépen. Most megadom a szót Kutel képviselőnek Franciaországból. Eh, Elnézést, mondja az elnök, eh, nincs itt a képviselő, akkor Berber adom meg a szót az Egyesült Királyságban. Uh, köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, asszony, köszönöm szépen a hozzászólóknak, nagyon érdekes prezentációkat hallottunk itt délelőtt. Mindig sokkol engem az, hogy a fejlődő országokban azért nem tudnak a kislányok iskolába járni, mert nincs, nem tud, nincs WC, nem tudnak elmenni WC-re. Uh, több embernek van mobiltelefonja, mint ahányan, mint ahány WC van az országban. Ez elképesztő. Itt Európában a lányok, fiúk iskolába kell, hogy járjanak. Itt a standardekről, az elvárásokról beszélünk. A kérdés az, hogy mit várunk a kislányoktól. Ma délelőtt hallottunk a szexuális oktatásról is. Ez elengedhetetlen a lányok számára, de a férfiak számára, a fiúk számára is, hogyha a fiúknak meg akarjuk tanulni, hogy hogyan lehet jobb párkapcsolatot fenntartani, akkor nekik is részt kell venniük ezek, az, ezen az oktatáson. Beszélnünk kell a szexualitásról, a testről, a kapcsolatról, testi kapcsolatról, erre szükség van. És el kell mondanom azt is, hormonok elképesztő szerepet játszanak a a gyerekek fejlődése során a fiúk és a lányok nem ugyanabban az életkorban nyitottak ugyanazokra az információkra, ezt is figyelemben lehetne venni, ezt fel kellene is, felismertük már, de el kellene ismerni, és az iskolákban talán ezt rugalmasabban kellene kezelni az oktatás, olyan oktatást kell kialakítani, ami mind a lányoknak, mind a fiúknak megfelelő. Én 15 évesen hagytam abba az iskolát, az édesapám azt gondolta, hogy jobb lesz, hogyha férhez megyek, mint hogyha iskolába járok, de aztán végül is nem neki lett igaza. Nagyon sokan vannak lányok, akiket kivesznek az iskolából, vagy akik megszakítják az oktatásokat gyakran a lányok azok, akiket kivesznek. És lássa, nézzék csak meg, hogy hova vezetett mindez. Mégis a saját utamat jártam, és az Európai Parlament tagja lettem. Köszönöm. Köszönöm szépen. Benjamin képviselője szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. A House of Lords ott képviselem az Egyesült Királyságból. Az Exeter Egyetem kancellárja, aki az egyik női kancellár, ráadásul fekete női kancellár, nagyon sajnálatosnak tartom, hogy én vagyok, kett, én vagyok az egyik az összesen kettő színes bőrű képviselőből itt ebben a teremben. Ezt a kérdést az oktatásban mindenképpen fel kell vetnünk, ez nagyon fontos, hogyha előre akarunk lépni. Az anyukám mindig azt mondta gyerekkoromban, öt, hat testvére, hat, hatan voltunk testvérek, azt mondta mindig, hogy az oktatás az útlevel, útlevél a jövőhöz, és ezt nagyon megszívleltük. Ezt tartom én is a legfontosabb üzenetnek. Az oktatás megváltoztathatja az emberek életét, és jobbá teheti a világot minden területen. Hogyha a nők részt vehetnek az oktatásban, ebben a folyamatban, akkor valóban rész, sor kerül erre a változásra. Megváltozik a világ a nőknek és a lányoknak. Szerepet kell adni abban, hogy a világunk gondoskodóbb, kiegyensúlyozottabb, szolidárisabb legyen, érzékenyebb legyen. Mindenki megtalálja a saját helyét benne. A férfiaknak fel kell ismerniük azt, hogy hogy nekik is szerepet kell ebben eh, játszaniuk, és ez valószínűleg a szexualitásról és az kapcsolatokról, kapcsolatról szóló oktatással kezdődik, hiszen a férfiaknak meg kell érteniük a nemek közötti egyenlőség fontosságát, meg kell szüntetni a szexuális erőszakot. Nagyon borzasztónak tartom azt, hogy a gyerekek ki vannak téve az online pornográfiának, ahol a gyerekek a nőket teljesen más szerepben látják, mint ami megfelel a valóságnak. A gyerekeket, a fiatalokat nem ilyen irányba szabad befolyásolni. Meg kell tanítani a filozófián keresztül, a bizalom, az önbizalmon, az öntudatosságon keresztül meg kell tanulniuk azt a lányoknak és a nőknek, hogy megváltoztathatják a világot. Köszönöm szépen ezt a hozzászólást. Kérem a hozzászólókat, hogy csak két percben szóljanak hozzá, hogy mindenkinek tudjunk szót adni. Írországból adom meg a szót a következő képviselő. Thank you, thank you very much. Um, I'd like to... Köszönöm szépen. Nagyra értékelem az, hogy megtartott, megszervezték ezt a konferenciát. Csodálatos, hogy ilyen sok nő vesz ezen részt. Nagyon sok minden, amit el akartam mondani, már elmondták a kollégák helyettem, de nem lehet eléggé hangsúlyozni ezeknek a témáknak a fontosságát. Összességében, hogyha beszélhetek az íróktatási rendszerről, amely egyenlőséget tesz a lányok és a fiúk közé, de láttuk, hogy más országokban más a helyzet, sok területen a nők alul reprezentáltak, más területeken a fiúk. Egy nem semlegesebb megközelítést bátorítunk. Az egyik terület, ahol a lányok nem igazán vesznek részt, ezek a STEM szakterületek, tantárgyak, a kutatás, a technológia, a tudomány, a mérnöki tanulmányok, a matematika. Az oktatás nagyon fontos, én az oktatásban visszatértem, öt gyermekem van, dolgoztam is, most politikusként dolgozom. Azt hiszem, hogy fontos az, hogy a nőknek minden lehetőséget megadjunk arra, hogy a lehető, az, az általuk elvárt oktatásban részt vehessenek hogyha valaki három éve azt mondja nekem, hogy az Európai Parlamentben fogok hozzászólni, nem hittem volna el. De nagyon fontosnak tartom azt, hogy a nőknek lehetőséget kell adni, és ők felnőnek a lehetőséghez. A fejlett országokban javult a helyzet a nemek közötti egyenlőség területén, de még mindig vannak akadályok. A gyermek, tehát az anyák számára nehéz visszatérni a munkahelyre például. a gyermekek, gyermeket gondozási infrastruktúrához való hozzáférés, a helyhiány problémája, ennek az ár probléma is itt nagyon fontos, és ez akadályozza a nőket. Ami a nemek közötti egyenlőséget illeti, ez az írországi törvényhozásban ö, már ö, megvalósult. Azt gondolom, hogy javulni fog a helyzet, hogyha minden területen megvalósul ez. Köszönöm szépen. Az utolsó hozzászólónak adok még egy percet, mert tényleg nincsen több idő. Liana Maruzik fog hozzászólni Szerbiában. Poštovane dame i gospodo, sistem obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji zasniva... Köszönöm szépen, tisztelt Hölgyeim és Óraim! A szerbiai oktatás alapelvei, az nemek között egyenlőség, a minőség, a gyermekek jogainak teljes tiszteletben tartása. Az oktatásban különböző szükségletek merülnek fel, egyenlő e, elbánás, e, a szükségleteken és az érdekeken alapuló e, hozzáférés, a fogyatékkal élők számára is a hozzáférés biztosítása. a faj, nem, szín szerinti megkülönböztetés, a kor szerinti megkülönböztetés nem megengedett. Az oktatási rendszer, a nevelési rendszer, a tankönyvek szerepe fontos, szerepet, tankönyvek szerepe is rendkívül fontos, ezek is nem semlegesek kell, hogy legyenek. Számos törvényt és rendeletet fogadtunk el ezekkel a témákkal kapcsolatban, ezek nagy változást hoztak az oktatási rendszerben bizonyos rendelkezéseket megváltoztattak a nők jogaival kapcsolatban, kapcsolatában. 2020-ig az oktatási rendszer benne egy fontos szerepet játszik egy alap, a nőket be kell vonni a tudás alapú társadalom kiépítésébe, politikai, gazdasági, társadalmi és más területeken meg kell ennek valósulnia, Szerbiának be kell töltenie a modern világban neki járó szerepet, és főleg Európában. Szerbiában ehhez az objektív kritériumok megvalósultak. A szerb népesség hozzáférése az oktatáshoz, legyen szó alap, is, alap általános iskoláról, középiskoláról, stb. biztosítva van. Az egyének érdekeit és szükségleteit itt figyelembe kell venni. Republika Szerbia szerepe is felmerül, és az erre utaló vagy erre vonatkozó szabályok. A hozzászóló mikrofonját kikapcsolták. Most lezárom a vitát, mondja az elnök. Köszönöm mindenkinek a részvételt, és egy kis fogadást tartunk a második emeleten. Mindenkit sok szeretettel várunk.